Dear colleagues, welcome. Kedves kollégák, mindenkit szeretettel köszöntök a mai ülésen. Szeretettel köszöntöm Vera Jurová biztos is körünkben, akinek néhány másodperc múlva meg is adom a szót, de mielőtt így tennénk, szeretném elmondani, hogy a napi rendet először el kell fogadnunk. A következő javasolt módosításról tájékoztatnám önöket. A 9-es napi rendi pontot a 12-es után fogjuk venni, a 11-est elhalasztjuk, a 18-as pedig a 21-es utánra tettük, a 28-ast pedig a 10-es utánra tettük át, a 27-est elhalasztottuk, a 14-es pedig okafogyottá vált. A kérdésem az az, hogy a módosított napirend ellenében van-e ellemet, és úgy látom, hogy nincs olybá tekintem tehát, hogy elfogadtuk a napirendet. Kettes napirendi pont, elnökségi tájékoztató. Most először is szeretnék emlékeztetni mindenkit a következő fontos eseményekre, amelyekre szeretettel meghívunk mindenkit. Lesz egy workshop a vállalati, vállalkozási jog tekintetében holnap lesz 12.30-kor, illetve 10.30-12.30-ig, illetve lesz egy Európai Unió-Ukrajna parlamenti szövetségi meghallgatás az Ukrajna igazságszolgáltatási rendszer reformját kapcsán. Ez is holnap lesz. 10, 5.30-tól 18.30-ig lesz ez a meghallgatás, és ezen magasrangú vendégek fognak megjelenni. Végül pedig az Európai Uniós polgárjogi folyamatok normái, minimál normáiról lesz szó június 15-én 9-12.30-ig. Ezek voltak az elnökségi tájékoztatók. Ezek voltak az emlőségi tájékoztatók. Tehát a jegyzőkönyv, az április 20 24 i jegyzőkönyvet fogadjuk el következőnek, ha nincs ellenvetés, akkor rajba veszem, hogy elfogadtuk ezt a jegyzőkönyvet. És ezennel rá is térünk a négyes napirendi pontra, ami Vera Jurová biztos asszonya való eszmecsere pont. Még egyszer köszöntöm a biztos asszonyt is meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Remélhetőleg ma és holnap is konstruktív lesz a napunk Ukrajna kapcsán is, és nagyon komolyan gondolom azt is, hogy ö, nagyon fontos, hogy ezekről a dossziékról beszéljünk a bizottság jövőbeli munkarendjén szereplő dossziékről és a jogalkotási prioritásokról is fontos, hogy beszéljünk. Hadd kezdjem sikertörténetekkel. A közokirati rendelet elfogadására került sor, és Teva asszonynak külön köszönöm, és gratulálok neki ehhez a sikerhez. Kiváló példája ez annak, hogy hogyan lehet kézzelfoghatókat vinni az emberek, az európai polgárok mindennapi életébe a szabad mozgás a elősegítendő az Európai Unióban család, kéz és oktatás, munka, vállalás tekintetében. A másik fontos előrelépés a házassági vagyonjogi jogi csomag. Sajnálatos módon június 22-én nem leszek a parlamentben, amikor a jelentés megvitatására kerül sor, de Köszönöm önöknek, különösen Kavada úrnak köszönöm, hogy gyorsan elfogadta ezt a holland elnökség és a tanács támogatja ezt a dossziét. Ennek eredményeképpen a bejegyzett házastársi kapcsolatokban élők, illetve a házasságban élők számára leegyszerűsödik a vagyonjog jogi aspektusainak rendezése határokon átnyúlóan egy együttműködés keretében történt ez, és a többi felet is meghívtuk, hogy csatlakozzon a múlt heti belisigasságügyi tanácson fogadtuk ezt el. Most a függőben lévő dossziékra térnék rá, a digitális tartalommal foglalkoztunk több dossziéban, az egyik a digitális tartalommal foglalkozik konkrétan, a másik pedig a, az internetes kereskedés szabályát foglalja össze. Mind a két dossziénak az a célja, hogy építőkövei legyenek a közös digitális egységes piacnak. Két célkitűzést követtünk a dosszié kapcsán. Az egyik az, hogy megteremtsük a biztonságot a kereskedők számára, illetve a fogyasztók számára is. További javaslatokra van szükség ahhoz, hogy a határokon átnyúló elektronikus kereskedelmet stimuláljuk, ugyanis ez még mindig nagyon alacsony színvonalon van. Mm, nagyon komolyan szeretném önöket is arra összenőzni, hogy a két szoban forgó dossziét párhuzamosan fogadjuk el. A tanács és a holland elnökség a digitális tartalom tekintetében nagyon konstruktív eszmecserét folytatott. A célzott teljes harmonizáció koncepciója erőteljes támogatást élvezett, és ugyanez vonatkozik azon innovatív elképzelésekre is, amelyek a, nem csak a pénzügyi tartalmakkal foglalkozik, hanem az adattal kapcsolatos aspektusokkal is. Ezzel kapcsolatban a következő hónapokban a bizottság még javaslatot tett, és egyetértek önökkel abban, hogy a harmonizált szerződési jog fontos elem mind az online, mind az offline kereskedés tekintetében, hiszen a piaci tendenciákat is figyelembe kell venni, több csatornáról van szó, és a bizottság kiadott egy ezzel kapcsolatos közleményt is, ebben is kihangsúlyoztuk azt, hogy a koherenciára törekszünk mindenfajta értékesítés esetében. A szabályozási vizsgálatok most folynak, még további adatokra van szükségünk, júliusban várhatóak ezek az adatok, és a lehető leggyorsabban megosztom önökkel ezeket a vizsgálati eredményeinket, hiszen ilyen formában tovább tudunk lépni a döntéshozatali folyamatban a kézzelfogható árukkal kapcsolatos javaslatban és itt a parlament segítségére számítok. Még szeretnék néhány szót ejteni az ügyvetigazgatóságok tagságában dolgozó nők témakörében ez egy fontos prioritásunk. 2016-os munkaprogramunk részét képezi ez a javaslat. 2010-ben már volt egy jogalkotási szándékunk, és azóta 11-ről 21%-ra nőtt az ügyvezető igazgatósági tagok körében a nők aránya, de hogy önök is tudják, ez nem elégséges. Együttműködünk a tagállamokkal, különösen azokkal, amelyek már tagállami szinten jogszabályokat fogadtak el terül, ezen a területen, de húzódoznak európai szintű jogszabályok foganatosításától mindent megteszek azért, hogy a szabályainkat el tudjuk fogadni. Most pedig a a vállalkozási jogi dossziékra térnék rá. A részvényesekkel kapcsolatos irányával kapcsolatos folyamat már elindult. Úgy tűnik első pillantásra talán, hogy ez nem releváns téma, de ez nem így van. Nagyon fontos, hogy a rövidtávú piaci tendenciákat figyelembe vegyük, és a részvényeseket arra ösztönözzük, hogy a tetteik, döntéseik hosszú távú következményeit is figyelembe vegyék. A tárgyalások folynak a függőben maradt témákkal kapcsolatban, de fontos az, hogy a felek konstruktívan vegyenek részt a, ebben a folyamatban az ország szerinti jelentések figyelembevételével. Azt Remélem, hogy mindenki figyelembe veszi az állampolgárok érdekeit, a fenntartható környezeti, piaci környezeti viszonyok megteremtésében, és itt a Panama papírokra térnék rá, itt is fontos, hogy levonjuk a tanulságokat, és a bizottság üdvözli az, hogy a parlament elkötelezetten vesz részt ebben a folyamatban. És szeretném kihangsúlyozni ebben az összefüggésben, hogy a, az egyvállalkozós társasági javaslatunk rendkívül releváns. Az SUP rövidítést használnám, így mindenki tudja, hogy miről van szó. Az Európai Uniós nyilvánosságra hozatali szabályokat javítjuk fel a vállalkozók számára. A tőkével kapcsolatos adatokat és az eszközökkel kapcsolatos adatokat nyilvánosságra kell hozni, és mindenkinek hozzáférhetővé kell tenni, és az ezzel kapcsolatos aljavaslatok arra is utalnak, hogy konkretizálni kell a, kezded, a kedvezményezettek személyét, és ilyen formában az Európai Uniós pénzmosási törvények is vonatkozni fognak az SUP-re, a a pénzmosási irányelv hatájába ez most már beletartozik, a parlamentnek köszönhetően is. Készen állok arra, hogy De Grandes előadó úr munkáját támogassam a következő lépésekben. A bizottsági szolgálataim folyamatosan az önök rendelkezésre, rendelkezésére állnak, és szívesen tájékoztatjuk önöket a fejleményekről. A megfelelő garanciákat szeretnénk biztosítani az online regisztráció számára Fontos tehát itt a, a munkadók és a munkáltatók közötti kapcsolat javítása is. Még a nyári szünet előtt a bizottság javasolni fog egy negyedik pénzmosási irányel felülvizsgálatot. A terrorizmus finanszírozásával is foglalkozunk ebben. Az átláthatóság rendkívül fontos a Panama papírok kapcsán is, különösen olyan további módozatokat fogunk megvizsgálni, hogy hogyan lehet a vállalkozási tulajdonosok, illetve a, a vagyonkezelők személyiségét, személyét konkretizálni. A jövő héten Luxemburgban az a célunk, hogy az anya leány vállalkozások esetében az anya vállalat felelősségét erősítsük, Fontos, hogy önök is hozzásegítsenek minket ahhoz, hogy ez az eszköz tovább erősödjön, és be tudjuk zárni a hézagokat. Fontos a, a családjogi kontextusban a gyermekvédelem, ez egy másik fontos csíma, fontos, hogy a gyermek érdekeit tartsuk szem előtt, és remélem, hogy az Európai Parlament ennek a jogi csomagnak a felülvizsgálatát és prioritásként kezeli majd, a szlová elnökség is dolgozni fog ezen. Ezen kívül az inszolvencián is dolgozunk, az ősszel fog, fogjuk elfogadni ezt a javaslatot. Nagyon fontos, hogy a fizetésképtelenség területén javítsuk a jogszabályokat. Ez az Európa 2020-as keret része is, illetve az országok szerinti jelentésekben is foglalkoztunk ezen az alacsony szintű határokon átnyúló beruházás rendkívül nagy probléma. A vállalkozásoknak meg kell adni a második esélyt, és fontos az, hogy a tőke áramlását elősegítsük, hiszen ez fontos a vállalkozások újraindítása és az innováció segítése szempontjából. 2014 óta már születtek ajánlások a vállalkozások és az inszolvenciák kapcsán, ezt a folyamatot folytatjuk, minimális kulcsfontosságú alapelvekben gondolkozunk ebben a keretben, az egyes tagállamok lebontásában, és az a célunk, hogy meglegyen a jogi keret az eszközök szanálása számára és az átszervezés, a vállalkozások átszervezése számára. Ezáltal segítünk az Európai Uniós KKV-knak, vállalkozásoknak abban, hogy terjeszkedhessenek, határokon átnyúlóan tevékenykedhessenek, Azonban azt fogjuk értékelni egyúttal, hogy milyen formában lehet a, az inszolvenciát biztonságosan megközelíteni. A másik vállalkozás jogi kezdeményezésünk jövőre tervezett a belső piaci stratégia keretében Ebben az a célunk, hogy a digitális korszaknak megfeleljen ez a terület, és az élet, a vállalkozások életciklusát is figyelembe veszük, illetve a határokon átnyúló tevékenységeket is szeretnénk leegyszerűsíteni. A az összeolvadások és felosztódások esetében nagyon fontos, hogy leegyszerűsítsük ezeket az eljárásokat, csökkentsük az adminisztratív terheket a részvényesek és a vállalkozások esetében, illetve a hatóságok és az állampolgárok számára is leegyszerűsítsük ezeket a folyamatokat. Engedjék meg, hogy néhány szót ejtsek még az Európai Unió igazságügyi szakpolitikájának külső dimenzióiról is. Nagy érdeklődéssel várom az ukrán eseményt, különösen hiszen az utóbbi időkben pozitív fejleményekre került sor. Július másodikán elfogadásra kerültek a módosító javaslatok, az igazságügyi területen Ukrajnában, és ez egy nagyon fontos lépés volt a tekintetben, hogy Ukrajna a függetlenségét megszerezze a külső behatások ellenében. Nagyon fontos, hogy kézzelfogható eredményeket lássunk, hogy ilyen formában Ukrajna megfeleljen az Európai Unió makrofinanszírozási támogatási feltételeinek, és a megfelelő reformokat a gyakorlatban is alkalmazza a, a társulási egyezmény keretében. Az a célunk, hogy az ukrán polgároknak meglegyen a megfelelő bizalma a saját igazságügyi rendszerükben. Fontos, hogy ezeket a reformokat a gyakorlatban is lássuk megvalósulni. Egy másik fontos külkapcsolati dimenziónk az Európai Unió Kína tárgyalás sorozat. Jövő héten indul ez Pekingben. Ennek a párbeszédnek az ötlete 2015-ben merült fel a legutóbbi Európai Unió és Kína csúcstalálkozó kapcsán, és az volt a cél, hogy a két ország kölcsönösen jobban megismerje egymás jogi rendszerét, hiszen az Európai Uniós vállalkozások számára a kínai vállalkozási tevékenység szempontjából ez nagyon fontos. Az idén a digitális kérdésekre és a fogyasztóvédelemre koncentrálunk. Végül pedig örömmel várom az önök javaslatait a tekintetben, hogy milyen témákkal foglalkozunk a jövőbeli üléseinken, és nagy örömmel együttműködök az önök szakbizottságával, a harmadik országokban való együttműködés kapcsán is köszönöm. Uh, thank you, Mrs. Commissioner. Uh... Köszönöm szépen, biztos asszony. Engedelmével akkor most megkérném a képviselőket, hogy kérdezzenek. Hatan kérték a szót. Az lenne az elképzelés, hogy egyszerre egymás után felteszik hatan a kérdésüket, és ezután válaszol ön rájuk. Elég kevés időnk van, eredetileg 15-40-ig terveztük ezt a témát, gondolom, hogy ez nem fog sikerülni betartani, de azt kérem a képviselőktől, hogy röviden kérdezzenek. Reda asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak az áttekintést. Szeretnék ahhoz kapcsolódni, hogy milyen témák érdekeljenek bennünket a jövőben. Juncker elnök úr a Taxi szakbizottságban hónapokkal ezelőtt jelezte már, és most a Le Monde-ban megismételte egy interjúban, hogy pártolná, hogy jöjjön létre egy jogszabály az EU-ban a közérdekű bejelentőkről, whistleblowerekről, és állítólag júniusban elkészíteni a bizottság a javaslatát is. Mivel június van, kérdezném, hogy a bizottságnak mik a tervei ezzel kapcsolatban programmal a zöld EFA frakció tervezetet készített már májusban a közérdekű bejelentők védelméről, és úgy gondolom, hogy több frakció is van a parlamentben, amelyek szívesen megkezdenék már a munkát ebben a témában. Kérdezném, hogy mikor és milyen módon kívánják a javaslatot megtenni és megközelíteni a közérdekű bejelentő védelmet. A Panama papír botrány után most különösen aktuális az, hogy a közérdekű bejelentőket is megvédjük. Köszönöm. Hatalasszony. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm, biztos asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon jó áttekintést kaptunk öntől. Három pontra kérdeznék rá. Először is múlt szerdán és múlt csütörtökön az Európai Parlament megvitatott és elfogadott egy állásfoglalást, amihez egy előre elkészített javaslatot is csatoltunk a nyitott hatékony és független EU közigazgatásról. Azt hiszem, hogy a szakbizottság nevében is mondhatom, sőt az egész parlament nevében, hogy megdöbbentett bennünket Katainen bizottsági alelnök hideg reagálása. Azt mondta, hogy a bizottság már így is rengeteget tett a jó kormányzásért, és a bizottság egyértelműen nem ért egyet azzal, hogy ö, mindent egy kalap alá lehetne venni, és ugyanaz a megoldás ö, megfelelne minden fajta közigazgatásra. Ö, úgy gondolom, hogy a jó kormányzás alá nem lehet besorolni mindazt, amit mi kérünk. Hadd kérdezzem meg, hogy ön, illetve a az igazságügyel foglalkozó biztosok, Timmermans alelnök, Kergieva biztosasszony felvállalják-e majd ezt a témát. Aztán két javaslat született az online szerződésekről, és nagyon örülök neki, hogy ön megerősítette, hogy párhuzamosan folyik a munka. A refit javaslattal kapcsolatban mi a helyzet, ugye a kézzel fogható haszon terén. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani az ön főigazgatóságai szorosan együttműködtek a parlamenttel a társult országokban az igazságszolgáltatási reform nagyon nehéz megvalósítása terén. Köszönöm szépen. Kofferáti úr, tessék. Grazie, Presidente. <clears throat> Signora Commissario. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. A fizetésképtelenségről szóló irányelvnek a felülvizsgálatról beszélt nekünk. Felmerült a viták között az, hogy az érintett munkavállalók a vállalkozásokban hogyan részesülhetnének egy különleges státutumban. Azaz, hogyan lehet kártalatani ezeket a munkavállalatokat. Nem sikerült erre megoldást találni, és mindössze egy preambulum bekezdésben hivatkozunk egy olyan megoldásra, amelyet igazából akkor lehet majd kezelni, amikor majd felülvizsgálatra kerül az irányelv. Ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy a önálló vállalkozók esetében hogyan lesz megoldva ezen preambulum bekezdésnek a függvényében. Uh, Mr. Uh, Foss úr. Vielen Dank. Ähm, köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a rendkívül jó áttekintést. Három megjegyzésem lenne. Az első az áruk értékesítése kapcsán itt most arra kell figyelnünk, hogy ne legyen túlságosan vegyes ez a kép. A digitális tartalmakkal kapcsolatban lesz egy javaslat, a távértékesítéssel kapcsolatban egy másik, és esetleg még további fogyasztói áruk tekintetében még esetleg több javaslat is várható. Itt több terület ér össze, és nagyon fontos az, hogy ezek a területek valahol összeérjenek, és ne legyen túlságosan felaprózódott a végső jogalkotási képünk. Ezért kérem, óvatosan járjanak el, hiszen vállalkozási szempontból még a B2B sem valósul, meg csak a B2C forgatókönyv, vagyis ez az egész már ott elkezd felaprózódni, és nagyon fontos, hogy ne legyen túlságosan bonyolult ez az eredmény. Ami az egyszemélyes vállalkozásokat illeti, a zsigeri reakcióm alapján az a benyomásom, hogy ez jelen pillanatban nem fog ezt többséget kapni, ez a javaslat, ezért jó lenne, hogyha megtalálnánk ebből a kutyaszorítóból a kiutat valamilyen konceptuális szinten. Fontos az, hogy megvizsgáljuk a pozitívumokat, és a pozitívumokat vigyük tovább. És ami problematikus a jövő szempontjából, azt zárjuk ki. És ilyen formában esetleg meg lehetne szerezni ehhez a többséget. Nagyon fontos szerintem az, hogy valami fajta vállalkozási jogot létrehozzunk, jogalkotóként legyen egy ilyen kézzelfogható eredményünk, és ezért jó lenne, hogyha az SUP-ket még egyszer mérlegelnénk. Ezt valahogy egy szélesebb kontextusba kellene helyezni, egy szélesebb koncepcióban kellene gondolkodnunk, hogy ilyen formában az aggályoknak meg tudjunk felelni, és talán még további tartalmi elemekkel is gazdagítani kellene ezt a javaslatot. A harmadik pontom pedig, mivel a digitális piacra szeretnék felkészíteni a vállalkozásokat, Nos, én már úgy látom, hogy ez egy kicsit a kívánságműsor kategóriájában van, az a dolgok internetjének a korszakába érkeztünk el, és a jövőben egyértelmű hogy több automatizált online szerződést fognak kötni a felek, és ez egy továbblépést jelent a jelenlegi szerződési jogtól, hiszen ez az egész folyamat egyfajta gépesített folyamattá válik majd. Ezért fontos az, hogy ez a javaslat megszülessen, Például az, hogy az egyes fogaskerekek szerződésjogi szempontból hogyan illeszkednek egymáshoz, ezt kell végig gondolnunk. És fontos az adatok tulajdonossági kérdése is. Ki tulajdonolja, ki birtokolja az adatokat. Ehhez is van egy zsigeri meglátásom, hogyha ezzel a területtel foglalkozunk, hogy itt tulajdonjogi és használati jogi kérdéseket akarunk szabályozni a legapróbb részletekig, akkor mm, egyszerűen elveszünk ebben, és a digitális területen el fogunk veszni. Nem igazán tudom ugyanis elképzelni, hogy ez hogyan nézne ki a gyakorlatban, milyen a jövőbeli vállalkozási modellek figyelembevételével nem tudom, hogy az adat tulajdonlás kérdését hogyan tudnánk ilyen részletesen szabályozni zárt rendszerekben esetleg ennek lenne értelme, de nyitott rendszerekben teljes mértékben el fogunk veszni a tulajdonjogi, tulajdonjelási kérdésekben, és ez az egész törvénykönyvnek az tulajdonképpen csak egy fejezete lenne, de szerintem nincs értelme, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, hiszen itt kinyitunk egy Pandora szelencét, és egyszerűen soha nem jutunk majd a végére. Köszönöm. Uh, Mrs. Regner. Regner asszony. Thank you, thank you very much. Köszönöm, köszönöm szépen, biztos asszony, ezt a nagyon tömör ismertetést. Sok kérdésem lenne, megpróbálok röviden fogalmazni. A fizetésképtelenséggel kapcsolatban a magán fizetésképtelenséget, a magáncsődöt is figyelembe veszik? Annyi eh, kérdést eh, láttunk, annyi esetet, amikor emberek elvesztették az otthonukat, különösen Spanyolországban, hogy esetleg a magáncsődre is gondolhat a bizottság. A második dolog a nők eh, szerepe. 11-ről 21 százalékra nőtt a nők részvétele a felügyelőbizottságokban, de kötelező nemzeti mechanizmusok állnak a háttérbe. Hadd kérdezzem meg, hogy a bizottság mit tesz azzal kapcsolatban, amit etéren prioritásnak nevez. Aztán a Brüsszel 2 ával kapcsolatban figyelembe veszik a minimális normákat a gyermekek kihallgatása esetén, meghallgatása terén a polgári jogban aztán a szokásos lakóhely definíciója hogyan alakul. Azt is említette, hogy a Panama Vizsgáló Bizottságot teljes mértékben támogatja, és idézem, a bizottság mm, nem fog elbújni az átláthatóság elől, és a vállalkozások nyilvántartásáról, cég jegyzékről is beszélt. Egyes országokban kötelező, máshol nem az összes adat megadása, tehát miközben összekapcsoljuk a cégnyilvántartásokat, azok nem mindenhol léteznek igazán, tehát a teljes átláthatóság nem tud mindig megvalósulni. E körülmények között esetleg nem akarja visszavonni ezt a javaslatot, és valamilyen innovatív módon mondjuk egy 14. cég irányelve megoldani a dolgot. Köszönöm. Geszter úr. Frau Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az a biztos asszonynak is ezt az áttekintést három megjegyzésem lenne. Az első kettő jogi kérdéssel foglalkozik. A CETA kereskedelmi egyezmény kapcsán. Itt az úgynevezett békéltető bíróságokról van szó, úgynevezett tribunálokról, így nevezi ezt az egyezmény, és itt egy befektetési védelemről van szó a Német Bírói Szövetséget is bevonták ebbe, de az Európai Bírók Szövetségét is. És az a cél, az a kérdés, hogy ezek a szövetségek, illetve ezeknek a szövetségeknek a tevékenysége a Lisszaboni szerződést megsérti majd és fontos az, hogy az alkotmányjogi kérdéseket figyelembe vegyük, és a mellék alkotmányi kérdéseket is, vagyis itt alapvető jog államisági, a jogállami kérdésekkel függ ez össze, és nagyon komoly kritika érte a bírói szövetségeket. A második kérdésem a jogalkotási folyamattal kapcsolatos, a CETA egyezmény kapcsán az Európai bizottság ezt Európai Uniós szintű folyamatnak tekinti kizárólag, vagyis a tagállamokat ebbe nem akarják bevonni, a tagállami parlamenteket nem fogják ebbe bevonni, ön ezzel egyetért, illetve megerősíti -e ezt. A harmadik ponton pedig a kereskedelmi titokkal kapcsolatos irányelvre vonat vonatkozik. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről, és itt a közérdekű bejelentők védelmével kapcsolatban is van egy fejezet. A kérdésem az, hogy önök nem léphetnek-e fel kezdeményezőként a közérdekű bejelentők védelme tekintetében, hiszen amit a whistleblowerek teljesítenek, azok az egy hatalmas érték az átláthatóság tekintetében az adó ügyi tisztaság tekintetében, ezért fontos lenne, hogy a bizottság kezdeményezőként lépjen fel a közérdekű bejelentők védelmét, hiszen az európai demokrácia továbbélése kapcsán ez rendkívül fontos. Last question, uh, Madame Ber Utolsó kérdés, Berzsaron asszony. Mikrofont kérnék szépen. Madame la commissaire. Biztos asszony, a sérülékeny felnőttekkel kapcsolatosan szeretnék önhöz kérdést intézni, felelős vagyok ezért a témáért. Úgy gondolom, hogy ez a téma teljesen összhangban van az európai filozófiával. Miről is van szó? Arról, hogy hogyan lehet védelmezni a leginkább kitett személyeket, akik közöttünk élnek, és biztosítsuk a számukra, hogy szabadon áthaladhassanak az európai határokon úgy értettem, hogy az Európai Bizottság nem igazán híve ennek a jelentésnek, pedig nagyon fontosnak tartom azt, és nagy figyelemmel öveztem az ezen való fáradozást. Az Európai Bizottság fenntartásokat fogalmazott ott meg jelzett bizonyos konkrét eseteket is. És én ennek keretében elmentem a Lilli bíróságra azért, hogy a Gyám bíróval találkozzam, amely ezer esetről számolt be, olyan felnőttekről, akik kitettek és akik határon átnyúló életmódot élnek mindannyiaknak eh, nagyon súlyos az esetek, és ez különösen súlyos esetről van szó. Úgy gondolom, hogy egy mélyen emberi témáról van szó, természetesen ez mindenkit érint, férfiakat és nőket, is egyaránt úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak erre odafigyelő szemet kellene, hogy eh, vessen. Köszönöm szépen, elnök Thank you very much for, for your Köszönöm szépen a kérdéseiket, illetve a felvetett témákat. Először a közérdekű bejelentőkkel foglalkoznék. Tudom, hogy a Júri számára és számunkra is fontos ez a téma, de még a bizottságon belül folyik a vita a hatáskörről, mert ez annyira horizontális kérdés, hogy szinte minden szektort érint. Dmitris Avramopoulos kollégámmal fogom megbeszélni, ugyanis felkért, hogy vegyek részt nagyobb hangsúlyjal az antikorrupciós mm, ágenda megvalósításában. Tehát én a jogi vonatkozásokkal foglalkozom ezen belül, és azt javasoltam, hogy konszolidált jelenség, jelentés készüljön erről, és a következő júri ülésen talán szeptemberben be tudok majd számolni, erről nem tudom, hogy pontosan mikor lesz a következő ülésük. De mindenképpen foglalkozunk majd vele. Aztán a nyitott és hatékony államigazgatás terén nem tudom, hogy mire jutunk majd a megosztott hatáskör miatt, hiszen itt a tagállamok és az EU között megosztott hatáskörről van szó, az elveket le tudjuk valószínűleg fektetni, és ezeket kell majd egységesen alkalmazni az Európai Unióban. Én is nagyon kötődöm ehhez a témához, mert én eh, magam is végigjártam az állami és önkormányzati eh, igazgatás különböző lépcsőjét a saját országomban, úgyhogy személyesen is nagyon kötődöm ehhez a célhoz meg vizsgáljuk, hogy az osztott hatáskör ellenére a jogalkotásban mire jutunk majd, vagy tudunk-e más eszközöket alkalmazni. Nagyon sok támogatást kapnak a tagállamok az Európai Szociális Alapból a jobb közigazgatás kialakítására, és úgy gondolom, hogy ez egy jó út, amin érdemes elindulni, hogy aztán kialakuljanak azok az elvek, amelyeket a tagállamok követnek. Tehát az EU támogatással lehet ösztönözni, ez a leggyorsabb, leghatékonyabb módja a dolognak. A jogalkotás valószínűleg sokkal hosszadalmasabb. Tehát a projektfinanszírozás szempontjából, illetve bizonyos programok szempontjából vizsgálhatjuk meg, de azért a jogalkotási kezdeményezés is meg kell nézni, hogy lehetséges-e. Ami a digitális szerződéseket illeti, igen, nagyon egyértelműen úgy látjuk, hogy csomagként kell tekinteni erre a két javaslatra. Tudjuk, hogy Két különböző javaslat létezik, a digitális tartalomra vonatkozó javaslat talán kedvezőbb, mert még nincs semmilyen szabály erről az EU-ban. Az Egyesült Királyság és Hollandia már rendelkezik szabályozással, de mivel nincs digitális közös piac, a határon túlnyúló árucikkek értékesítése vetődik fel, és logikus, hogy a bizottság az irányelv tervezetében a szerződéses vonatkozásokkal, illetve a jogorvosati lehetőségekkel, korrekciós lehetőségekkel foglalkozott, hogyha valamilyen probléma van a szolgáltatóval, ami a kézzelfogható javakat illeti, nagyon sok szabály van az offline és távolságértékesítésre. A az egész kereskedelem 90%-a kézefogható termékekre, javakra vonatkozik, úgyhogy ezeknek az online értékesítésével akar a bizottság foglalkozni elsősorban. A kérdéséből kiderült, hogy van némi agály azzal kapcsolatban, hogy konkrétan mm, egyáltalán vezessünk ebbe specifikus szabályokat, amelyek csak az internetes értékesítésre vonatkoznának. A fitness checkre is rákérdezett valaki. Hatala asszony, igen. Amikor a digitális szerződés irányelvet, illetve a kézzelfogható javak szabályozását készítettük elő, Két lehetőségünk volt, vagy harmonizáljuk az offline-t is. Na most az intézményes memóriával rendelkező kollégák figyelmeztettek, hogy több ilyen kísérlet is volt már a múltban, és mivel a digitális egységes piaci stratégia alapján készítjük elő ezt az irányelvet, most az online értékesítés szabályait kell tesztelni, vagy, vagyis meghozni, és aztán meg kell vizsgálni, hogy harmonizálhatjuk-e az offline szabályokat is. Az első információk júliusban fognak rendelkezésre állni, ami a fitness checket illeti, most hat különböző irányelvet tesztelünk, a B2C területen, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, garanciák, értékesítési feltételek és négy további irányelv, illetve fogyasztójogi irányelvet tavaly fogadtuk el. És a digitális korszakban most szeretnénk az elavult dolgoktól megszabadulni, a nem működő homályos rendelkezésektől, és szeretnénk az offline kereskedés esetében is harmonizálni hosszabb távon a szabályokat. A kézzelfogható javak szabályozásának jelentéstevőjével egyeztettem tavaly, illetve a múlt héten Strasbourgban, nem fogunk semmit elkendőzni természetesen, de nem szeretnék persze alásni semmit ebben az új szabályozásban, de a lehető legnyitottabban akarok hozzáállni az együttműködéshez. Az offline-nal kapcsolatban utolsó észrevételem figyelembe kell vennünk, hogy fogyasztópolitika területén vagyunk, ahol a e, gyengébb e, felet kell e, védelmeznünk, és az online fogyasztók mindig veszélyeztetettebb helyzetben vannak, mint azok, akik megfoghatják, kipróbálhatják a helyszínen az árucikkeket. Úgyhogy a kockázat elemzés alapján is először az online-nal kell foglalkozni. Tisztában vagyok vele, hogy egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az offline és az online értékesítés összekeveredik, az offline üzletek is kínálnak online értékesítésre árucikkeket, és vice versa. A fitness check eredményeiről részlegesen fogom önöket tájékoztatni, mivel júniusban indult el a két irányelv kialakítása, és két további irányelv véglegesítése évvégéig talán lezárul, és szeretném megvizsgálni, hogy hogyan lehetne leegyszerűsíteni ezeket a jogszabályokat, és hat irányelv helyett talán kevesebb szülessen, de fontos, hogy a fogyasztók jogait figyelembe vegyük, meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan sikerül ez. Ami a külső dimenziókat illeti, köszönöm a nagyra értékelő szavakat, ön szólt hozzá az imént szintén ehhez. Inkább Ukrajnára szerettem volna koncentrálni, illetve a nyugat-balkáni országokra, mivel ez alapvető fontosságú európai szempontból, az igazságügyi rendszerek ezekben a szomszédos országokban rendkívül fontosak a számunkra is. A nyugat-balkáni országok csatlakozó jelölt országok szempontjából, a vállalkozások szempontjából, az együttműködés szempontjából ez fontos, és Ukrajnáról talán még holnap is beszélni fogunk. Ez különösen szívügyem nemrégiben ugyanis ott jártam, és tervezek a jövőben is egy látogatást. Nagyon fontos az a korrupció elleni harc Ukrajnában, ebben segítjük az ukránokat, és a reformjaikat is támogatjuk, hogy sikeresek legyenek a, a bírói függetlenség alapvető fontosságú, és csodálom azokat az embereket, akik ezen a területen dolgoznak, rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak Ukrajnában. Most zárjuk le a bizottságban a ho- egy hosszú távú projektet, amelynek az volt a célja, hogy támogassuk az ukránokat a rendőri struktúra javításában, és önöktől is ihletet szeretnék meríteni. Ezen a héten további elképzelésekkel foglalkozunk a projektek kapcsán és a finanszírozás kapcsán is. Fontos, hogy az ukránokat kézzelfoghatóan támogassuk, és örömmel veszem a javaslataikat. De holnap még Ukrajnáról beszélünk. Ami a fizetésképtelenséget illeti, ezzel kapcsolatban volt több kérdés is. Most leginkább a vállalkozások fizetésképtelenségére koncentrálunk. 2014-ben önök is tudják, ajánlásokkal éltünk, és ezekben az ajánlásokban arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy változtassák meg idézőjelben ezt az inszolvencia kultúrát, adják meg a második esélyt a tisztességes vállalkozásoknak, ne bélyegezzék meg őket, hanem inkább segítsék őket arra, hogy kikerüljenek a krízis helyzetből, a pénzügyi válságból, illetve egy korai átszervezési lehetőséget is kaphassanak, vagyis már a válság beköszöntével lehetőséget kapjanak a vállalkozások arra, hogy intézkedéseket tegyenek az adott tagállami jogszabályoknak megfelelően. Szeretném elmondani önöknek, hogy óriási számokról beszélünk. Naponta 600 vállalat megy csődbe Európában, és azt gondolom, hogy a az európai stigmatizáció, megbélyegzés is nagyon erősen működik, úgyhogy sajnálatos módon ez egy ördögi kör, nagyon nehezen állnak föl ezek az elbukott vállalkozások, ennek köszönhetően is nagyon fontos tehát, hogy itt segítsünk, és a pénzügyi nehézségek ellenére tovább folytathassák a vállalkozások a munkájukat. Ezen, ebben a, ezen a jogalkotási eszközön a piaci uniós stratégia keretében dolgozunk, ez egy nagyon fontos bizottsági kezdeményezés, és ezen belül csak a vállalkozási inszolvenciára koncentrálok, de vizsgáljuk a lehetőségeket a tekintetben is, hogy hogyan tudunk foglalkozni a magán, fizetésképtelenségi forgatókönyvekkel. Regner asszony és mások is rákérdeztek erre illetve mérlegeljük azt is, hogy a magán inszolvencia területén jogalkotási javaslattal éljünk-e vagy sem. Nem vagyok biztos azonban, hogy ez helyes út lenne. Én inkább azt támogatnám, hogy a mérehatóbb ismeretek megszerzését kellene elősegíteni, a pénzügyi kockázatokat kell jobban megismerniük a vállalkozóknak, különösen a nem banki jellegű intézmények kapcsán. Na, nagyon komoly kampányokat folytatunk bizonyos tagállamokban ezzel kapcsolatban is, de a magáninszolvencia kérdését még közelebbről is megvizsgáljuk. Jelen pillanatban valamennyi tagállamban a szituációt éppen most vizsgáljuk, és biztosíthatom önöket, hogy mindenütt egy univerzálisan létező problémáról van szó, egyik tagállam sem kivétel. Minden egyes tagállamban látjuk azt, hogy a nem megfelelő, nem igazságos kölcsön feltételek csapdájába esnek a vállalkozások. Az az előzetes becslésem, hogy a vállalkozás inszolvencia területén a jogalkotási jellegű kezdeményezésünk korábban össze, fog összeállni, mint a többi területen, évvégéig ez várható. Fosz úr nem igazán okozott sok örömet a számomra a felszólalásával, nagyon sötét volt, nagyon pessimista volt ez a felszólalás, és folyamatosan beszélünk az új tendenciákról, a vállalkozási jog és a digitalizáció és a vállalkozások, az üzletvilága és ennek a digitalizációja kapcsán. Ez egy nagyon átfogó csomag, és jelen pillanatban csak azt tudom elmondani, hogy biztosak vagyunk benne, hogy abba az irányba kellene elmozdulni, hogy a vállalkozásokat szeretnénk megizmosítani, hogy megfeleljenek a digitális korszak kihívásainak, és ilyen le, formában lehetőségeket keresünk arra, hogy milyen konkrét jogi eszközökkel támogassuk a vállalkozásokat, hogy jobban ki tudják használni a digitális világ előnyeit, a szabad mozgást jobban ki tudják használni határokon átnyúlóan az Európai Unión belül, és felhívom önöket is arra, hogy intenzíven működjenek együtt velünk ezen a területen. A konkrét javaslatokat a digitalizáció területén a vállalkozási jó kontextusában idén össze letesszük az asztalra, és ez összefügg Regner asszony kérdésével is, mi szerint az SUP-k szélesebb kontextus megérdemelnének-e? Igen. Ez a válaszom erre. Nem fogjuk az SUP-ket visszavonni. Nagyon keményen azon fogok munkálkodni, hogy eloszlassam a kételyeket az SUP-kkal kapcsolatban, nagyon nyitottan fogok állni a jövőbeli eszmecserék elé is az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal, abban a kérdésben, hogy hogyan lehet további garanciákat bevezetni az SUP kapcsán, hogy itt ne legyenek postafiók, cégek, és ne lehessen ö, visszaélni tisztességtelenül ezek, ezek az SUP-kat, de még nem tervezük ezeknek a visszavonását. Egyúttal, mint említettem, meg kell néznünk a vállalkozási jog és a digitalizáció összefüggéseit, és esélynek, lehetőségnek kell ezt tekinteni, hogy a vállalkozások hatékonyabban tudjanak dolgozni, és ez az év második felének a programja lesz. Ami a tulajdonjogi és az adatvédelmi kérdéseket illeti, ez egy polgárjogi terület, önök is tudják, hogy amikor polgárjogi területet érintünk, a tagállamok azonnal felrezzennek, felkapják a fejüket, vagyis ezekről a területekről is beszélni fogunk, de azt kell biztosítanunk, hogy itt ne keletkezzen olyan gyanú, hogy esetleg valami Európai Uniós polgárjogi kódexet szeretnénk létrehozni, hiszen ez nem így van a nők ügyvezető igazsági, igazgatósági tagsága. Minden évben 1%-ot javulnak az eredmények, de ez nem túl gyors haladás, ez egyértelmű, ezt elismerem. És hogy önök is tudják, a célunk az, hogy elérjük a 40%-ot a tőzsdén nem jegyzett vállalkozások ügyvezető igazgatói testületében a nők arányát tekintetében. Vannak olyan tagállamok, ahol, mint például Németország, ahol erre már konkrét jogszabályok vannak, mint például Svédországban is, ők nem igazán segítőkészek, Európai Unió szinten nem szeretnének jogszabályokat látni ezek az országok, de mindig ugyanazokat az érveket hangoztatom, kérem, legyenek olyan kedvesek és segítsenek nekünk, önök az éltanulók, kérem segítsenek a többieknek is. és itt nagyon fontos, hogy egy nagy tagállam és két kis tagállam is főszerepet játszik. Nem akarok újra mutogatni, önök bizonyára tudják, hogy mely tagállamokról van szó. Ők blokkolják ezt, de nem csak ezen jogalkotási folyamat előrelépésére várunk, hanem higgyék el nekem, hogy nagyon intenzíven magukkal a vállalkozásokban is vállalkozásokkal is kapcsolatban állok, és nagyon jó a visszajelzés ezektől a vállalkozásoktól, különösen az amerikai tulajdonú vállalkozásoktól vannak pozitív visszajelzéseim, hiszen ők belső stratégiával is rendelkeznek, nem csak a felügyeleti bizottságba hívnak meg, hanem a menedzsment bizottságokba is nőket, hiszen a profit kalkuláció szempontjából ez nagyon előnyös, kézefogható bizonyítékaik vannak arra, hogy ez egy nagyon előnyös helyzet a vállalkozások számára. A fiatalok és idősebbek, a nők és a férfiak vegyes tagsága minden szempontból előnyös a vállalkozások számára a tapasztalatok alapján. Tudom, hogy már túlléptem az időn. Zárásképpen szeretném megígérni, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket nem válaszoltam meg, írásban meg fogom válaszolni, az osztályom ezeket elküldi. A sérülékeny helyzetben lévő felnőtt korú lakosság nagyon fontos, ezt nem adjuk föl, folytatjuk a harcot, ezt csak röviden ennyit szeretném erre ezt a választ adnám. Folyamatosan tárgyalunk a tagállamokkal, azokkal, amelyek nem írták alá a hágai egyezményt, a sérülékeny felnőttek védelmi egyezményét. Most fordítjuk le az egyezmény szövegét minden hivatalos nyelvre, azért, hogy mindenki pontosan értse, hogy miről van szó, vagyis ez egy kommunikációs problémának tűnik jelen pillanatban, de a bizottság elkötelezett, hogy ezt orvosolja. De mindenképpen lesz erre válasz írásban. A többi válasz a többi válasz, amivel adós maradok, az az úr kérdéseire vonatkozik. Az új tendenciákkal kapcsolatban Fosz úr többet is kérdezett. Fontos a gyermekek helyzete, hogy itt javítsuk a kiskorúak helyzetét, megteremtsük a kölcsönös, a a bírósági határozatok kölcsönös elismerését, felgyorsítsuk az ezzel kapcsolatos procedúrákat, az illetékes hatóságokat jobban bevonjuk a munkába a tagállamokba. Fontos, hogy világos szabályok szülessenek a, a tekintetben, hogy melyik bíróság az illetékes, és a gyermek elhelyezések kérdésében a gyámsági és az intézményes elhelyezés kérdéseire szeretnénk jobban koncentrálni, illetve szeretnénk megoldani a gyermekek meghallgatásának a problémáját is, ugyanis számos esetben nagyon felesleges akadályok lassítják le a folyamatokat, néhány esetben a, a gyerekeket nem hallgatják meg, és a bíróság nem tud dönteni mégsem az ő meghallgatások nélkül, vagyis nagyon sok akadály tornyosul a folyamatok elé, családi tragédiákba torkolló esetekről van szó, és a gyermekek érdekeit ez nem szolgálja. Ezért a Brüsszel 2A rendeletben erre a problémára koncentrálunk. Június végén vagy július elején ezt a javaslatot már benyújtom majd a kollégiumnak, és a tagállamok üdvözölték ezt a kezdeményezést, és szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a rendelet módosításában kizárólag a szülői feltételekre, a házassági, vagyonjogi kérdésekre pedig nem figyelünk, csak a szülői kérdésekre, a házastársi kérdésekre nem. A, az ön által feltett kérdés pedig nem tartozik a kompetenciámra, de az agendámba, de írásban ezt is megválaszoljuk. Van ezzel kapcsolatban információ, de, de nem szeretnék pontatlan információkat adni. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, Hautala asszony, egy rövid észrevételt szeretne tenni. Köszönöm szépen, biztos asszony, amikor megnézi az Európai Parlament állásfoglalását a nyitott hatékony közigazgatásról, sajnos itt nincs jogalapról szó, 298-as cikke a Lisszaboni szerződésnek egyértelműen erre utal, hogy ilyen közigazgatást kell építeni, tehát nincs probléma a közigazgatással, ráadásul a rendelet csak az EU igazgatással foglalkozik, és 48 különböző ügynöksége működik az EU-nak, tehát úgy gondoljuk, hogy egységes közigazgatásra van szüksége ezekben ne haragudjon, úgy gondolom, hogy Timmermans alelnök területéhez tartozik ez, úgyhogy mindent el fogok neki mondani a kapcsolatban, amit hallottam, és biztos, hogy segítőkész lesz. Köszönöm. Köszönjük, akkor ezzel minden kérdésre megszületett a válasz, és kimerítettük a biztos asszonyt is. Köszönjük szépen, hogy itt volt ma, és holnap a meghallgatáson újra találkozunk. Köszönöm. So, ich darf Sie alle recht herzlich. Köszönök mindenkit szeretettel, és most az ötös napirendi pontra térünk rá. Itt a az egyes méreható elemzések következnek határokon átnyúló követelések, fegyveres konfliktusok során lefoglalt vagyontárgyak visszaadása, illetve az ezzel kapcsolatos bírós, bírósági eljárások kapcsán. Háborúban zsákmányok műkincsekkel kapcsolatos kérelmek. A méreható elemzést Mark Andrei professzor úr fogja bemutatni a Genfi Egyetemről, és az a kérésem, hogy kezdjés el a bemutatóját. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, hogy a bizottságot is érdekli ez a rendkívül aktuális téma. Köszönöm szépen, hogy ezt a jelentést elkészíthettem, és lehetőséget kaphattam arra, hogy röviden ezt bemutassam önöknek, és természetesen meg is vitassuk ezt együtt. Azt hallottam az imént, hogy számos témával foglalkoznak a szakbizottságban, és attól tartok, hogy ez még egy további téma lesz, tovább növeli az önök kompetenciájába tartozó témák számát. Most a kiinduló pont a fosztogatás, a műkincsek zsákmányolása háborús konfliktusok idején. Ennek a jelenségek nagyon hosszú a történelme sajnálatos módon, és természetesen közvetlenül azokra az eseményekre asszociálunk ennek kapcsán, ami a másik világ, amik a második világháborúban történtek, ott egy nagyon intenzív műkincs zsákmányolás folyt, és Fontos az, hogy tudjuk, hogy ennek a jelentésnek az egyik célja az az, hogy kifejezésre juttassuk, hogy ez egy sokkal szélesebb téma, mint ez a konkrét esemény. Ez is már egy nagyon súlyos téma, de figyelembe kell vennünk azt, hogy ez egy szélesebb téma, és jelen pillanatban eléggé aktuális is. A műkincs rablás a jelenlegi háborús konfliktusokban, Irakban, Szíriában, Jemenben is folyik. Szeretném kihangsúlyozni tehát ezt a pontot. Természetesen a jelentés a háborúkban zsákmagyok műkincsekkel általánosságban foglalkozik, és a második világháborúval is, de a mai konfliktusokra is kitérek ebben a jelentésben. Mielőtt rátérnék a jelentésre, talán néhány előzetes megjegyzésem lenne. Természetesen, amikor konkrét jogi kérdésekkel foglalkozunk, mint például ezekkel a kérdésekkel, ha elolvasták a jelentést, akkor azt látják, hogy itt néhány leegyszerűsített ábrázolást teszek, szélesebb körben, általánosságban prezentálom ezeket a témákat. Később erre még visszatérek. A második dolog, számos példát mutattam fel, de ezeket a példákat most nem említeném, mivel ez nagyon időigényes lenne, de igény szerint az Artemis adatbázist felkereshetik. Ez egy olyan adatbázis, amely többek között a Genfi Egyetemen található, vagy csak Genfi Egyetem egyik adatbázisáról van szó, és ez az adatbázis azzal foglalkozik, hogy összegyűjtse azokat az eseteket, amelyek műkincsek és kulturális örökség kincsek zsákmányolásával foglalkoznak, ezekhez kapcsolódnak, és megpróbál kérdésekre válaszolni. Most pedig térjünk rá a konkrét jelentésre magára. Nos, ahogy önök is látják a táblán, először is a jogalapot néztem meg a kárpotlási kérelmek kapcsán a műkincsek, elrabolt eh, műkincsek kontextusában. Eh, ez egy nagyon bonyolult kérdés, nem mennék be a részletekbe, de nemzetközi szempontból elmondható, hogy megvan minden, amire szükségünk van. Konkrét nemzetközi egyezmények kapcsolódnak ehhez az UNESCO-ban, az Unigrádban, az Európa tanács is számos egyezményt elfogadott ezzel kapcsolatban, is nem hiszem, hogy szükség lenne új, egy új réteget, egy új jogalkotási réteget ehhez még hozzátenni. Azonban nagyon fontos az, hogy ezeknek a szövegeknek a gyakorlati alkalmazása hogy néz ki nem csak európai szinten, hanem egyes államok szintjén is. És néhány konkrét példával is éltem a jelentésben, néhány tagállami jogszabályt említettem, amelyek szerintem nagyon érdekesek ebből a szempontból, és röviden kettőt említenék. Az egyik egy holland törvény, a másik pedig egy svájci, saját országomból származó jogszabály. Miért érdekesek ezek a példák? Azért, mert azt mutatják, hogy ezek az egyezmények, amelyeket a legtöbb európai állam aláírt, nos, mindig a kulcs a gyakorlati alkalmazás. Hogyha ezeket a gyakorlatban megfelelően alkalmazzák, akkor ezek hatásosak. A holland példa azt mutatja, hogy volt egy jogszabály a, a tekintetben, hogy az első hágai egyezmény, 1950 es hágai egyezmény első jegyzőkönyvét hogyan lehet alkalmazni a háborús konfliktus idején a zsákmányolt műkincsek kapcsán. A, az illegális kereskedelemmel foglalkozik ez a jegyzőkönyv. Most tipikusan Szíriára gondolunk, mint érintett országra, vagy Irakra. Az eredet országok, ezek az országok tipikusan. Egyik ratifikáló ország sem alkalmazta a gyakorlatban a hágai jegyzőkönyvet, kivéve a hollandokat, mégpedig 2007-ben fogadtak el a hollandok egy olyan jogszabályt, amely a gyakorlatban is hatályba lépteti, foganatosíti ezt a jegyzőkönyvet. És nagyon érdekes, hogy ez is milyen hosszú folyamat volt, hiszen 1954-ről beszélünk, a jegyzőkönyv 54-es, és egy tagállam volt csupán, az is nagyon későn, amelyik azt mondta, hogy ezek a szabályok, amelyek ebben a jegyzőkönyvben szerepelnek, közvetlenül ö, gyakorlatban alkalmazandóak nálunk. Ez az egyik példa. A második példám Svájc, amely nemrégiben fogadott el egy olyan jogszabályt, amely a az úgynevezett biztonságos helyeket, safe havenöket, mint koncepciót bevezeti háborús konfliktus idején. A nemzetközi jogban a safe haven fogalom ismeretes, ez egy ismert fogalom, most konkrétan Svájcban rögzítettek ilyen helyeket, Franciaországban is és más országokban is sor került erre. Ezek olyan helyek, ahová a műkincseket el lehet vinni, át lehet menteni konfl- háborús konfliktusok idején. Ezek semleges helyek, nemzetközi egyezmények által rögzített ö, nemzetközi helyek, és az UNESCO által ö, műkincsnek, illetve fenyegetett műkincsnek ö, tekintett ö, tárgyakat ide lehet elhelyezni ellenőrzés alá. Ez tehát egy olyan elképzelés, amit Európai Unió szinten is esetleg mérlegelni érdemes, ilyenfajta megoldások esetleg szükség lehet még a jövőben is. Ami a soft law-t illeti, röviden szeretném összefoglalni, hogy nagyon fontos, hogy itt nem csak tagállami jogszabályokkal dolgozunk, hanem Európai Uniós törvényekkel is, azonban ebben nem mennék bele, hiszen önök ezt sokkal jobban ismerik, mint én. Azonban érdekes azt megvizsgálni, hogy a soft law alkotó elemek fontos részét képezik az egésznek. Miről is van szó? 1998-ban volt egy washingtoni állami vezetői találkozó, és a náciktól elkobzott műkincsek kapcsán elfogadtak ezek az országok egy, egy egyezményt. Az volt a cél, hogy leegyszerűsödjön a kárpótlási kérelmek kezelése a második világháborúban zsákmányolt műkincsek kapcsán. Ezeket az alapelv, ezeknek az alapelveknek volt utóélete, több meetingre is sor került Prágában, 2009-ben is volt többek között egy találkozó, ahol egy nyilatkozat született, és ez alapján több állam is konkrét megoldásokat rögzített a, a háborúban zsákmányolt a második világháborúban zsákmányolt műkincsek kárpótlása kérelmei kapcsán. Vagyis ez egy nagyon fontos és érdekes fejlemény a soft law tekintetében. Nos, tudom, hogy nem sok az időnk már, ezért gyorsan szeretnék rátérni arra a kérdésre, hogy milyen jogi nehézségekbe ütközünk a kárpotlási kérelmek elbírálása kapcsán olyan emberek kérelmeiről van szó, akik a zsákmány, műkincsek zsákmánylásának áldozatául estek. Például ö, illegális archeológiai, régészeti ásatásokról beszélek. Mik az akadályok. A looted art, a zsákmányolt műkincs fogalmát kell először is definiálnunk. Ez az egyik probléma, hiszen nem egyértelmű, hogy mit értünk ez alatt, mit értünk az alatt, hogy, hogy zsákmányolás, looting, és mit értünk kényszer értékesítés, forced sale alatt nagyon gyakran ezek összefüggnek, ugyanaz az eredményük, ugyanaz a kimenetelünk. Vagyis a kényszer értékesítés áldozata nagyon komoly problémákkal szembesülhet a kárpotlás, az elrabolt műkincs kárpotlása kapcsolatban. A második, természetesen fontos az, hogy az, az idő mindig gyorsan halad, és számos esetben régmúltban történt esetekről beszélünk, például a második világháború kapcsán. Nagyon gyakran a műkincsek esetében különböző jogi problémák merülnek föl. Az áldozatok gyakran azzal a problémával szembesülnek, hogy elévülnek ezek a bűncselekmények, de az Egyesült Államokban most ezt tárgyalják, ez, ezeket a fejleményeket a négyes függelékben találják meg. Az, e az Egyesült Államokban 2007 2016. április 7-én a szenátus elé került egy törvényjavaslat, amely egy limitációs időszakra vonatkozó javaslat a, az, e, a zsákmányok műkincsekkel kapcsolatos kárpótlási kérelmek kapcsán és az itt szereplő törvényjavaslat alapján egy hat éves limitációs időszakról beszélünk, a tekintetben, hogy megállapíthassuk, hogy ki tulajdonította el a műkincset, és ki az áldozata ennek, hol van a műkincs, és ki az elkövető. A, azt látjuk tehát érdekes módon, hogy nemrégiben történtek fejlemények, néhány állam mozgósította magát hogy kiterjessze ennek a delimitációnak a határát a egyéb áldozatokra is, ami a második probléma a jogi konfliktusok problémája. Ez egy nagyon problémás pont. Természetesen a műkincseket nagyon könnyen lehet mozgatni tagállamok között, a zsákmányolt műkincsekkel ugyanez a helyzet, a bírói kompetencia, a bírósági kompetencia és az alkalmazandó jogkérdése tehát felmerül. Itt gyakran vagyonjogi kérdésekről beszélünk, és természetesen az adott jogászok a lex rei szítére gondolnak, vagyis arra a szempontra, hogy hol található a műkincs, és ez a döntő szempont. Ez gyakran negatív eredménnyel járhat, ez a megközelítés a kérelmezők, kártérítés kérelmezők számára, hiszen a tranzakció idején a műkincs helye, feltalálhatósága nem előnyös a kérelem benyújtó szempontjából, hiszen elképzelhető, hogy a jó hiszemű vásárlót védi inkább ez a szabály, és legtöbb tagállam azonban így jár el. Vagyis az az érvelés merült föl, hogy mozduljunk el a lex rei szitétől a lex re, vagyis az a szempont kell, hogy érvényesüljön, hogy a műkincsnek mi az eredeti helye. És itt már régészeti műkincsekről beszélünk elsősorban, amelyeket illegálisan ö, tártak fel. És itt az eredet szerinti szabályt kellene alkalmazni a javaslat szerint. Az utolsó akadály, számos akadály között, és a jelentésben sokkal részletesebben foglalkozom az akadályokkal, az utolsó akadály pedig a jóhiszeműség problémája. Nagyon gyakran van egy potenciális jóhiszemű vásárló, és az a kérdés, hogy kinek az érdekeit szándékozzuk védeni a jóhiszemű vásárlóit, több ország, Franciaország, Svájc, Németország és más ország így járnak el, ők ezeket az érdekeket védik, vagy pedig a, az vagyonától megfosztott személy, vagy az ő utódjainak a kérelmét vesszük figyelembe, és azt mondjuk, hogy a hiszeműség őrájukra is kiterjed. Ez egy olyan kérdés, ami egy nagyon nehéz jogi kérdés, most ebben nem mennék bele, mivel ez egy olyan kérdés, amiről azt gondolom, hogy ezt még részleteiben meg kell beszélnünk. Csak azt szeretném kihangsúlyozni, ez egy olyan téma, amivel önök is már foglalkoztak, és néhány Európai Uniós jogszabály is összefügg ezzel, mivel van egy 2014-es Európai Uniós irányelv, a, az illegálisan ö, elmozdított ö, tárgyakkal kapcsolatos kárpótási kérelmek kapcsán, és az irányelv négyes cikke foglalkozik a jurisdikció a joghatóság kérdésével a e tekintetben. Egy másik témára térnék rá, az eredet témája ez egy lényeges kult szó ezen a területen. Amikor egy műkincs eltűnik, ellopják, és sok évvel később felbukkan, most akkor ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Különböző országok, múzeumok és erre specializálódott, szakosodott szervezetek, kereskedőknek fontos kérdés az, hogy a műkincs honnan ered, mi az eredete, hogyan került át egyik tulajdonostól a másikhoz, vagyis az ezzel kapcsolatos kutatás, visszakövetés nagyon fontos, és itt számos program is létezik különböző államban ebben a témában. Az a cél, hogy azokat segítsék, akik ezzel a problematikával foglalkoznak, és támogassák őket abban, hogy felderítsék, hogy mi az adott műkincs eredete, és elkerülhessék az, hogy egy ellopott műkincs esetleg továbbra is galériákban vagy múzeumokban lehessen. Franciaország, Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Ausztriának is vannak konkrét programjai ezzel kapcsolatban. Természetesen itt az a nehézség, hogy ez a visszakövetésnek megvannak a határai, és a finanszírozási probléma is felmerül. Ami a jogvitákat illeti, hogyan is lehet ezeket megoldani ezen a területen? Nyilván jogászként természetesen a bírósági pereket említeném, a Gentile, de Giuseppe ügyet, a híres franciaországi Louvre ügyet, amikor egy családot kifosztottak, a 40-es években elvitték a műkincseiket, és nekik sikerült elérni, hogy visszaszolgáltassák a műkincseiket, ez hosszú időbe telt, és nagyon sok pénzbe került. Nehéz volt ezt elérni. Sokan mondják, hogy alternatív rendezési módokat kellene találni, keresni, nem feltétlenül a bíróságokon megoldani az ügyeket. Több ilyen út létezik, mediáció, békéltetés, tárgyalás és választott bíráskodás. Választott bíráskodásra nem sok példa van ezen a területen, valószínűleg azért, mert az ügyek, amikor felvetődnek, nagyon ritkán kötődnek bármilyen korábban megkötött szerződéshez, ezekben nincs semmilyen záradék, ugye a felek nagyon nehezen tudnak megállapodni, eh, miután az ügy felvetődik a választott bíróságban, de a mediáció, a békéltetés, a tárgyalás gyakran eh, megvalósul, az Artemis adatbázisból ez derül ki. Egyes nemzetközi szervezetek, a WIPO például eh, szívesen vesz részt a mediációban, a nemzetközi a szellemi tulajdonszervezet most egy külön szabályt javasol a mediációra. Az ICOM-mal együttműködve, a múzeumok nemzetközi tanácsával. Ez elég nagy újdonság, mármint ez a javaslat. Miért érdekesek ezek a mechanizmusok? az felesleges is mondanom, hogy mennyire jól jöhet, hogyha nem kell egy bírósági eljárást végigcsinálni, de ugyanakkor nagyon eredeti megoldásokat tudnak találni a mediátorok, békéltetők, vagy tárgyalásvezetők. Mit értek ezen? Nos, korrekt, igazságos megoldást kell találni a washingtoni elvek és a Terizon nyilatkozat alapján. Mit is jelent a korrekt és igazságos megoldás? Nos, némi rugalmasságra, némi nyitottságra szükség van, át kell érezni, meg kell érteni az áldozatok nehéz helyzetét. Számos megoldás született, amelyeket a tárgyalások vezetői, illetve mediátorok javasoltak. Persze a kompenzáció vagy kártalanítás az egyik kézenfekvő megoldás, ugyanakkor a közös tulajdonba kerülés is előfordul. A 31. oldalon erről olvashatnak, hogy a közös tulajdonba kerülés hogyan valósul meg. Ami az én szakpolitikai ajánlásaimat illeti, három ilyen van. Úgy gondolom, hogy a megoldások egységességét keresni, egységes nemzetközi magánjogi szabályozással, illetve jogütközési szabályozással. Ez lenne az első lépés, amit a az államoknak és az Európai Uniónak meg kellene valósítaniuk, tehát közös szabályt elfogadni a jogütközésekre vonatkozóan. mert említettem, hogy úgy gondolom, hogy a lex originis a legfontosabb itt. A második ajánlás, amit tennék, az egységes normák kialakítása az EU-n belül. Ez inkább anyagi, jogi kérdés, annak a kérdése, hogy alapos vizsgálattal a megfelelő összetevőket megtaláljuk-e, aztán a tagállamokat ösztönözni kell a meglévő egyezmények elfogadására, illetve a preventív intézkedések meghozatala, például a biztonságos helyek kialakítása, ahogy említettem már, és a csatlakozott egyezményeket a holland példa alapján közvetlenül alkalmazni is kell ami a bíróságokhoz benyújtott követeléseket, vagy más, szerződések, más szervezetekhez benyújtott követeléseket illeti. Egységes due diligence normákat javaslok, olyan értelemben, ahogyan az EU irányelv, a 2014-es irányelv tizedik cikke előírja azt, és egyfajta elévülési szabálya lehetne ezt kiegészíteni, hogy az USA szabályozásában van. Végül pedig a konkrét megoldásoktól és normáktól kicsit távolabb helyezkedve, talán valamilyen fajta eljárási norma is létrejöhetne, egy külön platform vagy testület állhatna fel, ami a lopott vagy eltűnt műkincsekkel foglalkozna, sok évvel ezelőtt eltűntekkel. Egy ilyen platform vagy tanácsadó testület az eu belül tanácsokat adhatna a tagállamoknak, a nemzetközi egyezménynek alkalmazásával kapcsolatban az ügynökségeknek, bíróságoknak a jogviták rendezésében adhatna tanácsot, végül pedig a konfliktusok megoldásában segíthetne mediációval, békéltetéssel. Összefoglalva sokat tehetnénk, úgy gondolom, hogy nagyon aktuális ez a kérdés, mert eh, a parlament és az önök szakbizottsága feltétlenül fel kellene, hogy lépjen ezen a területen. Én mindenképpen eh, erre teszek ajánlást, és rendelkezésükre állok, hogy kérdéseiket megválaszoljam. Köszönöm a figyelmet, jó hosszú összegzést ismertetést tartottam. Köszönöm szépen ezt a remek prezentációt, ezt a remek helyzetjelentést. Elnézést, hogy ilyen sokáig megvárakoztattuk, az előző eszmecsere kicsit hosszadalmas volt ugyanis, de annál is inkább köszönöm ezt a kiváló prezentációt. Kavada úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a jelentést, beszámolót, mert hogy nagyon-nagyon sok mértékben megvilágít ezt a kérdést releváns módon. A titkársága a szakbizottságunknak tudatta velünk nemrégiben, hogy ez a kérdés már korábban is megvizsgálása került Vinity Clarknek az előterjesztésében 2003-ban, és gondolom, hogy ő rá utalt akkor, amikor a megszabadott irányelvről esett szó. Tehát Dökler úr most már nem képviselő, és hát azt látjuk, hogy ez a kérdés ugyanannyira aktuális, mint korábban, sőt égetően aktuális, mert hogy azt is tudjuk, hogy George Clooney ö, egy egészen kiváló filmet is szentelt etémenek, a Manion's Bandnek, tehát a monumentális műtárgyak embere, hogyha így fordíthatjuk szabad fordításban. A kérdésem a következő. Mint szakértő, hogyan vélekedik, ha az UNESCO tekinthető a legjobb alapnak ahhoz, hogy egy békéltető bíróságot állítson fel e témában, és amennyiben egy ilyenfajta intézmény bírósági eljárásokra lenne jogosult, akkor mit is lehetne tenni? Az UNESCO-t említettem mégpedig azért, mert akkor, amikor az emberiesség elleni bűncselekményével kapcsolatosan az ENSZ, a az államoknak a hozzájárulásával létrehozott egy nemzetközi bíróságot, akkor megvan egy precedens. Na most itt műtárgyakról van szó. Azt gondolhatnánk tehát a korábbiak alapján, hogy az UNESCO igazán hivatott lenne ilyenfajta tevékenységre. Jogilag ez alá támaszható, kérdezem én mindezt természetesen összhangban az európai intézményekkel. És amennyiben egy ilyenfajta intézmény felállhatna, akkor képes lenne arra, hogy adott esetben végértető bírósági döntéseket hozzon, adott esetben pedig bírósági döntéseket, joghatározatokat hozzon, ítélkezzék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszter úr. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a kiváló prezentációt, és ezeket a jogi kérdéseket is, amelyeket körvonalazott. Két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy az esetek száma növekszik-e az elrabolt műkincsek tekintetében, és be lehet-e határolni pontosan azt, hogy milyen területeken bukannak fel ezek az esetek? A második kérdésem leírta azt, hogy milyen ajánlásokkal élne a politikusok felé, és az Európai Parlament képviselői kapcsán milyen konkrét ajánlásai lennének. Ön azt gondolja, hogy mi tehetünk-e érdemben valamit, vagy pedig inkább az ENSZ asztalára tartozik -e ez ön szerint, hiszen az ENSZ az a szervezet, amely világszerte ezekért a kérdéseket felel. Köszönöm szépen még két-három apró kérdésem nekem is lenne. Egy olyan területen mozgunk, amely háborús konfliktusok, jogállam teljes hiánya jellemzi ezeket a területeket, történelmi dimenziókról beszélünk. Egyrészt a kérdésem az az, hogy van-e egyfajta elévülés ezzel kapcsolatban? Ön szerint kell-e elévülés? hogy valahogy a békét elősegítsük, a konfliktusok enyhítését, és az utóbbi németországi esetre utalnék még a Gorlit esetre, amiről nyilván ön is tud. Önnek feltűnte valami ezzel kapcsolatban az egésznek a lefolyása kapcsán? Aztán a harmadik kérdésem. Nagy kérdőjelet tett a prezentációban a nemzetközi platform mellé a nemzetközi grémium kérdése mellé. Ön szerint ez nem járható út, vagy jogi szempontból esetleg negatív az érdékelése? Bezsoran asszony. Köszönöm szépen Kavada urat hogy a kulturális szót kiejtette. Úgy gondolom, hogy a műtárgya kifejezés önmagában az objekt dár túlságosan korlátozza a témát. A művészet amúgy is egy nagyon exkluzív valami, és hát nagyon sokszor csak a festészetre, a szobrászatra és a ö, egyéb tárgyakra gondolnak. Na most akkor, amikor ö, ugye afrikai művészetekről beszélünk, akkor hát számos más tárgy is ugye szóba jön. Vagy ha Peruból rabolnak el dolgokat, azok nem a hagyományos értelem, értelemben műtárgyak, hanem kulturális javak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a műtárgy, az objet dár kifejezést le kellene cserélni egy tágabb fogalomra, mert kulturális javakra, ugyanis sokkal tágasabb ez a második fogalom. Köszönöm szépen. Ezzel a lista le is zárult, és megint csak megadnám a szót az előadónak. Monsieur Köszönöm szépen. Nem tudom, mi a hagyomány, hogy kérdésre olyan nyelven válaszoljunk-e, amilyen nyelven feltették, vagy jó, szabadon választhatok. Akkor lehet, hogy Kavada úrnak franciául válaszolok. Teljesen igaza van, amikor a múltra utal, a viszonylag közeli múltjára az Európai Uniónak, és persze George Clooney filmjére, eh, aminek a megnézését csak ajánlhatom, hogyha érdekli a téma, akkor az Altman ügyről is vannak más filmek, a Woman in Gold, nagyon szép eh, film, az elrablott, ellopott eh, műkincsekről és egy nagyszerű asszony sikeréről. Az a kérdés, hogy az UNESCO megfelelő hely lenne-e egy választott bíráskodó testület befogadására. A válasz részben az, hogy az UNESCO-n belül már is létezik egy kormányközi bizottság, a művek, műkincsek, kulturális javak, olyan javak visszaszolgáltatására, amelyeket egy állam jogtalanul zsákmányolt, és ennek a bizottságnak nem régóta van mediációs feladata, joga, kompetenciája is, vagyis tagállamok között jogviták rendezésében részt vett. Persze ez egy nagyon erőteljesen politikai aspektus, az UNESCO ragyogó szervezet persze, de ennek alapján azt mondani, hogy az UNESCO-nál kellene, hogy választott bíróság jöjjön létre olyan, ami a jogvitákat rendezni tudja. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez lenne itt a célunk. Létrejött egy általános nemzetközi büntetőbíróság, zárójelbe jegyzem meg, hogy műkincsek ellen elkövetett bűncselekményekkel is foglalkozhat ez, Sajnos kulturális genocidium is létezik. Hát a Nemzetközi Büntetőbíróság abban is rendelkezik hatáskörrel, ami minket érdekel. Az általánosabb kérdés az, hogy létre kell -e hozni egy nemzetközi bíróságot e jogviták rendezésére, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok teljesen meggyőződve erről. Úgy gondolom, hogy jobb, hogyha nem vagyunk túl ambíciózusak. És itt visszatérek a legutolsó, vagy rátérek a legutolsó kérdésre, amit az elnök tett fel, hogy miért tettem kérdőjelet azután a javaslatom után, ami az International Platform Advisory Body-ra vonatkozik. Most itt bizakodóbb vagyok, egy kevésbé formális struktúrát létrehozhatunk, de hogy egy bíróság foglalkozzon ezekkel a jogvitákkal, szerintem az túl ambiciózus. Nekem jobban tetszene egy rugalmasabb megoldás, aminek nincs meg az a kockázata, hogy az egész folyamatot megfojtjuk azzal, hogy túl messzire akarunk jutni. Legyünk szerényebbek, ne hozzunk létre külön bíróságot minden egyes új területre, ami felvetődhet. Hát véleményem szerint inkább legyünk nyitottak egy ilyen platform vagy konzultációs testület iránt, ami nem feltétlenül lenne tehát bíróság. Keszter úr kérdése azoknak az eseteknek a számára vonatkozott, igen, egyre több ilyen eset van, növekszik a számuk a 90-es évek vége óta, a levéltárak, a második világháborús archívumok megnyitásával, ugye a külföldre menekített pénzek nagy mértékben Svájcba kerültek, és elég sok műkincs nem került vissza a jogos tulajdonossához rögtön a háború után, amikor a Monuments Man fellépett, meg amikor a háború után az első intézkedéseket hozták, tehát még mindig nagyon sok eset van, amikor nem adták vissza a műkincseket pedig eh, vissza lehetett volna. 650 ezer egy amerikai becslés szerint. Nem tudjuk, hogy ez pontos-e, de mindenképpen nagyon sok eh, műalkotásról van szó. Az én konkrét ajánlásom az Európai Uniónak, az lenne, hogy az elévülésről is hozzon szabályt. Úgy gondolom, hogyha pontosak akarunk lenni ilyen jogi helyzetben, világos szabályokat kell javasolnunk, és véleményem szerint a fő gátja annak, hogy az áldozatok érvényre jutassák a jogukat, éppen az elévülés problémája, a statute of limitation problémája. Az én konkrét ajánlásom az lenne, hogy igen, próbáljunk konkrét szabályozást találni erre a kérdésre, és aztán ami az intézményes kérdést illeti, ahogy jeleztem az előbb, lehet, hogy létre kellene hozni egy szervezetet, de nem feltétlenül bíróságot akkor most át is ugorhatok a következő kérdésre, az elnökünk kérdésére. Elnök úr, ön az elévülésről beszélt, és ezzel kapcsolatosan azt mondanám, hogy ez egy fontos tényező véleményem szerint. Valóban érdemes lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel, mármint érdemes lenne önöknek ezzel a kérdéssel foglalkozni, mint hogy egy kiemelt fontosságú kérdésről van szó. A következő kérdés pedig az, hogy jó hiszűen jutnak emberek adott esetben hozzá az ilyen műtárgyakhoz. Hogyha ez történik, akkor meg kell vizsgálni, hogy a due diligence-nek a keretében nem kellene a dolgokat még pontosabbá, pontosabbá tenni. Úgy gondolom, hogy igen, e tekintetben már volt előre lépés, de úgy vélem, hogy még foglalkoznunk kell ezzel a témával. Tehát nem csak az elévüléssel, hanem a due diligence tekintetében is el kell, hogy járjunk a kellő gondossággal való fellépéssel tehát. És az említett ügyen kapcsolatosan pedig azt tudom mondani, hogy valóban a sajtó sokat foglalkozott ezzel a témával, nem csak Németország, hanem Svájc is, mert a Berni Múzeum Svájcban ugye az egyetemes örököse tulajdonképpen ennek a gyűjteménynek, ők a letéteményesei és örökösei ennek a gyűjteménynek, annak a gyűjteménynek, amely kikerült a műkereskedő, a hitleri műkereskedelő fiának a páncél szekrényeiből. Nos, úgy gondolom, hogy ennek az ügynek is levonhatjuk a tanulságait, és ez kapcsolódik a származási kérdéshez, amelyel foglalkoztam. Tehát honnét származnak ezek a művek? Ha ezt vizsgáljuk, akkor feltárhatjuk azt, hogy a felderítés, a felkutatása a származásoknak, az eredeteknek rendkívül fontos tevékenység, és hát számos intézmény járt el e témában, megvizsgálandó, hogy ezen 1400-nál több művet tartalmazó gyűjteményben voltak-e olyan műtárgyak, amelyek rablásból származtak, illetve fosztogatásokból. Úgy gondolom, egy ilyen eljárással meg tudjuk könnyíteni azt, hogy az ilyen gyűjteményeket feldolgozzák. és szeretném még alá támasztandó a javaslataimat a következőt elmondani. Kérdő jelet tettem egy sor dologhoz, de ezeket most feloldom. Úgy gondolom, hogy jó gondolat az, hogy létrejözzön egy platform, egy olyan platform, egy olyan szervezet, amelyik ezen kérdésekkel képes foglalkozni. Bezsörnó asszonynak mondanám a következőket, ami pedig a meghatározásokat illeti, tehát a műtárgyak, illetve a kulturális javaknak a kérdésköre, illetve szavaknak, terminleg a kérdése. Azt hiszem, hogy valóban nagyon fontos, mi a műtárgyakból indultunk ki, de valóban szélesíteni kell a kört, és ugyan úgy, mint az UNESCO egyezményei esetében, esetében mint az EU-s visszaszolgáltatási irányelv, illetve rendelet tekintetében rögzítenünk kell azt, hogy kulturális javakról esik szó ezen szövegekben, vagy nemzeti örökségről, kincsekről, úgyhogy mindenképpen azt hiszem híve lehetünk ezen megközelítéseknek, és nem csak műtárgyakra kell közelít, koncentrálnunk, hanem a kulturális javakra egyetértek a felvetésre. Köszönöm. Es gibt noch eine kurze Nachfrage. Köszönöm szépen. Kavada úr még egy kérdést szeretne feltenni. Elnézést kérek, de picit még, még többre vágynék, akár csak számos kollégám figyelembe véve, hogy milyen szakértője a témának, a művészettörténetet, illetve a visszaszolgáltatásai a műtrágyaknak elévüléssel párosulnak. Figyelembe véve azt, hogy milyen körülmények között rabolják el a kulturális javakat, azaz a háborúkra utalok. Nos, mi lenne az elfogadható elévülési időtartam, hogy világosabb legyek? Ha most a legszigorúbb eh, eh, elvárásokkal rendelkező országokra utalok, ott 70 éves a szerzőjognak eh, a rögzítése. Na most a titkos archívumok esetében 50 évekről tudnak egyesek gondolkodni, és a például az egy századnyi az hivatkozási alap lehetne figyelembe véve, hogy mikor kezdődnek ugye a különböző eljárások a bíróság elé beterjesztett kérelmeknek az indítása, mikor történik, tehát a perindítás adott esetben figyelembe véve ezeket mit tartana elfogadhatónak. Úgy gondolom, hogy az egy századnyi időtartam teljesen helyén való lenne attól a perctől kezdve, hogy bekövetkezett a rablás, egyet tudnék érteni ezzel a felvetéssel, de ne feledkezzük meg arról sem, hogy egyrészt ott van az elévülésnek a kérdése, de párhuzamosan ezzel ott van az, hogy mikortól indul az elévülési időtartam számítása. Az amerikai javaslat a következő. Ők azt mondják, hogy az kiindulási időpont, amikor tudomásra jut az áldozatnak vagy az örökösének, hogy hol található, hol lelhető fel az a bizonyos műtárgy, illetve hol, hogy elrabolták azt. Tehát adott esetben ez oda vezethet, hogy az egyszázadnál hosszabb időtartam is szóba jön, ezért kell nagyon pontosan rögzíteni azt, hogy mikortól indul a számítás, de természetesen állok a rendelkezésére, hogy erről még részletesebben is vitatkozunk, és akkor további információkat kaphat. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot is. Még egyszer nagyon köszönöm önnek a türelmét is, és ennek a témának a bemutatását is. Ez egy rendkívül komplex, rendkívül gazdag, sokszínű téma, és itt mindig csak kísérletet tehetünk arra, hogy a megfelelő jogi keretben ismertessük ezt, és foglalkozzunk ezzel, és azzal a lehetőséggel is foglalkoznunk kell, hogy még több évtizeddel a rablás után is érdemben lehessen foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm még egyszer, akkor rátérünk a következő napi rendi pontra ami a hatos. Itt a 2007 per 36 per LK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás összönzése, valamint a 2013 per 34 per EU irányelvnek a vállalat irányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról beszélünk. Kofferáti kollega a jelentéstevőnkben már nagyon kezdünk kifutni az idő, időből, nagyon fontos lenne, hogy bemutatásra kerül ez a jelentés, nem szeretnénk ignorálni az ön sikereit, de kérem, röviden fogalmazzon. Grazie Presidente, le assicuro che sarò... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek ez biztosítom önnek. Ezt azért is tettem meg, mert már előre jutottunk a vitában. Ugye megszületett a javaslat a bizottság részéről áprilisban, és aztán júliusban szavaztunk erről 2015-ben plenáris ülésen, és aztán megkezdődtek a szakmai egyeztetések és a trilógus, a oldalú meg egyeztetés, aztán a luxemburgi elnökség, illetve a holland elnökség alatt folytattuk ezen három oldalú eszmecseréket. Most a következő ponton tartunk. Az Európai Parlamentnek a javaslatát először is technikai szakmai megállapodásba illesztettük, utána pedig egy politikai megoldás jött létre, és összhangban mindez a plenáris ülésen parlament által megszabadott állásfoglalást. Jöttek utána a különböző szakbizottsági állásfoglalások, és hát át átkerültünk a szavazási fázisban, átkerültünk, aztán megvizsgáltuk pontosabban a költségeket, és megállapodtunk azon szabályokba, amelyeket a proxy advisorkre kell, hogy, vagy kellene, hogy alkalmazunk. Köszönetet mondanék a holland elnökségre, amely nyílt fülekre találtak a kéréseink, és amely számos, nagyon konkrét támogatásban részesített minket ahhoz, hogy megállapodásra juthassunk, Ugyanakkor szembesültünk egy váratlan problémával, nevezetesen azzal, hogy az ország gonkéti rendezést hogyan oldjuk meg. Mire utalok? Arra, amire, amit beépítettünk a részvényesekről szóló irányelvbe. Ugye az ország gonkéti eljárás nem az Európai Bizottságtól származott, mint javaslat, de mi ezt beépítettük, és a plenáris jóvá is hagyta ezt a javaslatunkat. Most éppen tárgyalásokat folytatunk a tanácssal és az Európai Bizottsággal. A gond a, az, hogy hogyan tudunk egy közös állásfoglalásra jutni. A legtöbb támogató, ö, itt ez a többség itt a fiktív jelentéstevőkkel úgy gondolja, hogy jó, hogyha megállapodunk a részvényesek jogaival kapcsolatosan, mert a transzparencia, az átláthatóság, a tisztességes adóügyi eljárás meghatározó fontosságú fellépés e témában. Sikerült egy kompromisszumos megoldásra jutnunk a módszerünkkel kapcsolatosan. És aztán folytattuk az eljárást a politikai, illetve a szakmai kérdések megvizsgálásával, majd felfüggesztettük azt a részt, annak a tárgyalását, hogy az ország gomként eljárás hogyan alakuljon. Mert meg kell, hogy lássuk azt, hogy milyen időzítésben jutunk majd előre, hogyan tudunk előre lépni, És hát, mint tudják, az Európai Bizottság javasolt, hogy a korábbi szár, szabályok módosuljanak, és járjunk el országonkénti eljárásban. Tehát még van egy sor nyitott kérdés, lényeges kérdések a nyitott kérdések, de azért optimista vagyok, és reménykedem abban, hogy képesek leszünk lezárni ezt a dolgot. Tehát az átláthatóság az intézményes befektetők esetében, az eszközkezelők esetében, az átláthatóság, az ellenőrzés kérdésében illetve a kapcsolt feleknek a kérdése is ugye nagyon fontos, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve a végrehajtási jogi aktusok, ezek mind még, még további munkát igényelnek a következő hónapokban. Úgy gondoljuk, hogy az lenne a lényeges, ha a részvényesekre vonatkozó tételeket le tudnánk zárni minél előbb. És aztán akkor, amikor kiderül, hogy meddig jutunk el, hova jutunk el az ország gonkénti eljárásban, illetve az ide kapcsolódó szabályokban, tehát hogyha ez a fázis lezárul, akkor tudjuk majd kialakítani az álláspontunkat. Lényeges az is, hogy ne hagyjuk félbe mind azt, ami a vállalkozásoknak a fellépésével, magatartásával kapcsolatos, a kommunikációjukkal ugye az évenkénti kommunikációkra gondolok, azon országokban, ahol éppen tevékenykednek ezek a vállalkozások. Ugyanakkor ezt a témát nem lehet kiragadnunk, de befagyasztanunk sem, mind addig, ameddig a többi kérdés megoldásra kerül. Tehát azt javasoljuk, hogy párhuzamosan járunk el kettő témában, a két nagy témakörben, és akkor, amikor majd sikerül lezárnunk a kérdéseket, remélem nem túlságosan későn, hála a holland elnökségnek a segítsége, tehát hála az holland elnökségnek, akkor akkor azt hiszem, hogy addigra már elég szép utat fogunk tudni bejárni, hála az árnyékjelentéstevőknek, az elnökségnek, és most pedig az utolsó nyitott kérdésekkel kapcsolatosan azt hiszem, akár még lassabb eljárásra is szükség lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most a kérdések ideje következett el, lehet megjegyzésekkel élni, azonban úgy látom, hogy senki nem szeretne felszólalni. Úgyhogy meg is köszönöm Koferáti kollégának ezt az összefoglalót, és köszönöm azt is, hogy rövidre fogta a mondani valóját. Rá is térnénk a nyolcas napirendi pontra, a hetes pontot némileg elhalasztjuk későbbre tesszük. A nyolcas pont egy szerzői jogi reformmal foglalkozó munkadokumentum, dokumentum dokumentum marie Cavada dokumentuma, és meg is adnám neki a szót legott. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én is a lehető legrövidebben fogok foglalmazni annak érdekében, hogy a napirendi csúszást behozhassuk a célkitűzés nyilván az, hogy azok, akik nem vesznek részt a munkacsoport munkájában, értesüljenek arról, hogy mit is tartalmaz a szerzői jogokról szóló dokumentum. Ez egy szakértői anyag, nem politikai pártállástól függ de 2014 őszén létrejött, és sokan megfordultak ebben a munkabizottságban. Eszmecserére került sor a lehető legtöbb érintett bevonásával, oly módon, hogy a munkacsoport tagjai alaposan átgondolhassák, hogy az intellektuális vagy szellemi tulajdonjog, tulajdonosok, illetve a szerzőjogok tulajdonosai a digitális világban milyen problémákkal állnak szembe. A 15-es hónapban a munka alapvetően csak ezzel foglalkozott. Tehát 2000 14. 2014 decemberre óta üléseztünk, 75 szakértőt hívtunk meg, 15 különböző ülés, gyakorlatilag havonta volt egy ülés, kivéve persze a nyári szünetet mi, miről is szól ez a jelentés. Nos, mindjárt fel fogom sorolni, hogy mivel foglalkozik. A második része a jelentésnek a díjazással, illetve a kártalanítással foglalkozik az alkotók és szerzők esetében, tehát hogy Eh, milyen eh, eh, rendszernek kell létrejönni egy ilyen nyitott világban, ami sokkal nyitottabb, mint az előző évtizedben volt. A harmadik rész a területi vonatkozásokkal, a területi licenszekkel és a földrajzi blokkolással foglalkozik a digitális világban a szellemi tulajdon megvalósulása a negyedik rész, az ötödik rész a kivételekkel, korlátozásokkal, a hatodik rész pedig a szolgáltatásnyújtók felelősségével foglalkozik az interneten, a hetedik rész az európai szerzőjogi jogalkotás jogalapjával, a nyolcadik rész pedig az összes többi kérdése. Nem mondanám, hogy ezek kevésbé fontosak, de eh, talán kevésbé kevésbé jelennek meg, és ezért összefoglaltuk őket egy szekcióban, néhány szóban, számolékban a munkánkról. Mindenek előtt köszönetet mondanék a titkárságnak a meghallgatások megszervezéséért, a konzultációkért, ez a titkárság nagyon elfogulatlan a szakmai és a politikai nézeteket illetően egyaránt, és ez lehetővé teszi, hogy nagyon széles körben tekintsük át a kérdéseket. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a kollégáknak is, akik havonta egyszer rendszeresen eljönnek a szerzőjogi munkacsoport üléseire, és Szeretnék köszönetet mondani a jogi szakbizottság tagjainak, illetve az összes külső meghívottnak, akik hasznos magyarázatokkal szolgáltak. Természetesen rendelkezésükre állok a kérdéseikre megválaszolni. Vielen Dank. Gibt nagyon szépen köszönöm. Vannak-e kérdések? Köszter úr. Köszönöm szépen, Kavada úr, köszönöm szépen ezt a jelentést. Ebben a munkacsoportban kiváló munkát végeztünk, konstruktív volt a légkör, és köszönetet szeretnék mondani mind azoknak, akik ö, dolgoztak ezen jelentésen, és úgy vélem, hogy ez egy kiváló okmány, dokumentum, úgy gondolom, hogy hasznos információkat tartalmaz, ezek lehetővé teszik a későbbi cseréket. Nagyon lényeges az is, hogy ki, sikerült kidomborítani azt, hogy a piacnak milyen fontossága van. Fontos az, hogy lássuk, hogy ezek a tényezők nem képesek arra, hogy javítsanak a helyzetükön, ezért fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyire lehetséges a szerzői jogi szabályok rögzítésénél a szociális kérdések, dimenziók figyelembevétele, illetve azt kellene elérnünk, hogy a kultúra létrehozói az értékteremtési lánc többi láncszemével együttesen partnerként vegyenek részt ebben a folyamatban hiszen izolált személyeként elég gyenge pozícióban vannak ezek a személyek, és úgy, és nagyon fontos, hogy a hatalmi helyzetüket úgymond erősítsük. Ez, és van egy szövetkezeti keretben folyó kérelmezési panasz feldolgozási folyamat Németországban, ez nagyon fontos segítő eszköz, vagyis szervezeti szintre visszük ezt, a kultúra teremtői, értékteremtőinek a szövetsége. Júlia Rédel következik. Köszönöm szépen. Először is Kavada úrnak köszönöm ezt az összefoglalást, és a titkárságnak is az, hogy összeállította ezt az összefoglaló jelentést. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó színvonalú összefoglalója az eddig eh, lefolytatott eszmecsereinknek, és néhány pontos kérdést is felmutat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a, magában a jelentésben azt látjuk, a konklúziós részben, hogy egy bizonyos területet még tovább kell vizsgálni, és ez az átfedés a szabad engedélyek, a kreatív tartalmak és az ezeket a az engedélyeket használó társaságok, vállalkozások között, illetve a szabad kompenzációs rendszerek között. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Az egyik ülésen erre mindenképpen rá kell térni, és általánosságban szeretném még megjegyezni, hogy gyakran látjuk azt, hogy relatíven nehéz feladat az, hogy akadémikusokat, független szakértőket meghívjunk. Egyszerűen logisztikai problémák merülnek föl ennek kapcsán, nehezen tudnak kiszakadni a napi munkájukból, ezek a szakértők nehezen tudják kifizetni az úti költségeket, és a, ezek a szereplők nem tudnak megjelenni, talán írásos folyamatban gondolkozhatnánk, írásos eszmecserét folytathatnánk őket, vagy pedig fontos az, hogy meghívjuk őket, ezeket a független akadémikai szintű, felső szintű szakértőket, és fontos az, hogy a munkacsoport által le nem fedett szerzőjogok kérdéseket is érintsük. Köszönöm szépen, és most megadom a szót a jelentéstevőnek. Nagyon elégedett lesz elnök úr velem, mert nagyon rövid leszek, mert hogy mindaz, amit a kollégák elmondottak, azokat feljegyeztem, és ezek megnyugtató észrevételek. A válaszaim, Redászony, köszönöm szépen a közvetét, amely nem csak irányunkba fogalmazódott meg képviselők irányába, hanem mindenki irányába, akik közreműködtek ezen jelentés elkészítében úgy, hogy ezt továbbítom. Köszönöm úrnak, köszönöm a munkáját, ön valóban egy állandó jelenlevő a munkánkban, pontosan ismeri minden ányalatát a kérdéskörnek. Úgy gondolom továbbá, hogy úgy az Unió, illetve Európa azért egészen egyedi, mert hogy a digitális piacon olyan fejlemények mentek végbe, amelyek lehetővé tették azt, hogy egyes súlyban vessük fel a kérdéseket, és pontosan átlássuk, hogy kik a beszállítók és kik a felhasználók. Tehát mindenképpen az a kihívás áll előttünk, hogy kiváló egyensúlyt tudjunk kialakítani ebben a rendszerben, és a szerző joggal kapcsolatosan az döbbent engem meg igazándiból, hogy látjuk azt, hogy milyen igényei vannak a digitális iparnak, a művészeti iparnak, és hogy nem ellenségekkel itt a külön, van dolgunk itt a különböző partnerek között, hanem olyan láncolatól, ahol mindenképpen együtt kell, hogy dolgozunk, mert ha nem így járunk el, akkor el, meg elhal a kultúra, és senki nem ismeri fel a saját kisdedeit. Köszönöm szépen! Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt. Köszönöm szépen, tízes napi rendi pont. A szakmai képzettségek elismerése a belvízi hajózás területén, és megadom a szót Joelnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Véleménytervezetről van szó, a belső hajózási témakörben, és hát annál is aktuálisabb ez a téma, hogy láttuk, hogy Franciaországban nemrégiben milyen árvizek és folyó kiöntések következtek be. Ön hatalmas csapást kapott itt Franciaország, többek között Párizsban a Batomus, amely 8 millió turistát számol, és 20 ezer vesztesége, már 20 ezer utast veszítek el naponta, akkor, amikor a szajna áradni kezdett. De természetesen a teljes szajnabeli forgalmat is visszavetette ez Franciaországban, és hát más folyokon is ez a fejlemény következett be. Ez is mutatja, mennyire hasznos ez a téma. Milyen jelentésről van szó? Egy olyan jelentésről, amely tekintetében véleményt nyilvánítunk a közlekedés szállítási szak bizottság számára, azért, hogy foglalkozunk a belső hajózás témájával. Na most számos aktornak a véleményét kikértük, és az irány elv tervezete semmiféle jelentősebb ellenállás nem indukál a részékről. Mindössze arról van szó, hogy a 91-es és a 96-os irányelveket aktualizálja ez az új javaslat. A korábbi irányelvek azt irányozták elő, hogy a különböző szakképesítések a rajnabeli hajósokat nem foglalták magukba. Tehát az elismerés nem volt meg. Most pedig ott tartanánk, hogy mindenkit aranyát is beleértve, és a teljes fedélzeti személyzetet is ilyen ö, szakképesítési elismerésben részesítenénk. Tehát itt érintett lenne a magánforgalomban résztvevő, illetve nem lennének, ez pardon, a magánforgalomban résztvevő ö, hajók ebben az eljárásban nyitott, tehát az Európai Unió a belvízi hajózás témájában, de vannak olyan kivételek, amelyek azon eseteket érintik, amelyek nem határon átnyúló közlekedésre vonatkoznak, több oknál fogva. Figyelembe kell venni ugyanis, hogy milyen fajta fejleményeken megy keresztül a szállítás, illetve a turizmus a folyami közlekedésben. A szállítás tekintetében, a közlekedés tekintetében gazdaságilag ugye helyt kell állni. Versenyképes kell, és versenyképes marad is ez, az, ez a hajózási tevékenység az autó utak idébevételéhez képes. Ezen kívül környezeti szempontot is figyelembe kell vennünk, mind az üvegházhatások tekintetében, mind pedig a szennyeződés tekintetében. Nagyon fontos tevékenységről van szó. Itt meg kell nézni csak a paritás, a folyami szállítás, illetve az útközi, az úton történő, közutakon történő szállításhoz között. Nagyon jó itt ennek az eredménye a folyami szállítás, illetve közlekedés esetében. Aztán ott van a szociális szempont, ez a módozat a közlekedésben kedves kollega, egy kicsit lassabban kérnénk fordítani, vagy folytatni az előadását, mert a tolmások máskülönben nem tudják fordítani. Bocsásson meg elnézést. Azt gondoltam, hogy elnök úr azt hogyha gyorsan fordítok. Nagyon kevés karamból kapcsolódik ehhez a tevékenységhez, és a fejlődés tekintetében is azt látjuk, hogy hozzájárul ez a tevékenység a foglalkoztatáshoz, különösen a kikötő kövezetében úgy gondolom, hogy a hajózási tevékenység olyan tevékenység, amely további munkaerőt igényel, mint tudjuk Franciaország esetében, 3600 embert foglalkoztat ez a tevékenységi kör. A perspektívák is megvannak a jövőre nézve, a szakkamerának a véleménye szerint a szajna forgalmát ötszörösére lehetne felvinni, a rónáét pedig 8 9 lehetne megsokszorozni. Ez tájt persze nehézségek is adódnak a munkavállalók esetében. Hogyan lehet ugyanis kölcsönösen elismerni a szakképesítésüket? Hogyan lehet lemondani a felesleges akadályokat, amelyek az elismerés tekintetében gördülnek eléjük? Figy- ezt éreljük ugyanis nagyon gyakran a helyi folyami közlekedés tekintetében a szakképesítés, akár a legénység, akár pedig a helyi kapitányok esetében azt kell, hogy előirányozza, hogy az elvárások fokozatok legyenek. A belső vízi tevékenység jól lehet, hogy adott esetben nemzeteken átnyúló tevékenység, lehetővé kell hogy tegye, hogy a nemzeti partikuláritások is megmaradjanak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jó, hogyha meghagyjuk a tagállamok hatáskörében az, hogy bizonyos derogációt biztosítsanak. Többek között akkor, amikor turisztikai tevékenységről van szó, nagyon gyakran mikrovállalkozások biztosítják ezen tevékenységeket, akár családi vállalkozások. A módosító javaslataimban javaslatot tettem arra, hogy pontosítsunk bizonyos megfogalmazásokat, meghatározásokat. Vegyük figyelembe azt, hogy a technikai elvárások tekintetében éppen folyamatban van a munka egy másik irányelvről, és a szakképesítésekre vonatkoznak ezek a meghatározások többek között a tekintetben, hogy a tagállamoknak milyen határidővel kell alkalmazkodni az új normákhoz. Nem, szerad, nem szabadna büntetni a foglalkoztatást az által, hogy egyes tagállamokban újra munkaerő hiány álljon be az által, hogy az irányív gyorsan hatályosul. Éppen ezért kellő átmetet kell biztosítani, azért, hogy minden tagállam idő, tehát idővel felkészülhessen ezen irányelv alkalmazására, illetve a mellékletének a végrehajtására. A tízes módosítóban öt évre szeretnénk kiterjeszteni az javaslott három évről az alkalmazási, az átültetési határidőt. Továbbá javasoljuk azt, hogy az irányelv csak azon tagállamokat érintse, amelyeknek létezik belső tevékenysége ami közlekedés szállítás tekintetében. Köszönöm szépen, kedves kollégák, örömmel veszem az összes észrevételeket, módosítási javaslatokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Bárki szeretne ezt hozzászólni? Nos, nem látok semmilyen felszólalási kívánalmat, akkor nagyon köszönöm A bizottság szeretné ezt hozzászólni? Akkor tessék. Köszönöm szépen. Dimitrios Teologitisnek hívnak, annak az osztálynak vezetője vagyok, amely a belvízi hajózással foglalkozik. Köszönöm szépen szívből az előadónak ezt a kiváló bemutatást, ez egy komplex téma. Öt bekezdésben sikerült összefoglalni az, hogy milyen konkrét aktuális problémák vannak, és mi a célja ennek az irányának. Köszönöm még egyszer. Szeretném összefoglalni a mondandómat két mondatban. Mi a problémánk a belvízi hajózásban? Először is nincsenek fiatalok, akik elkezdenék ezt a szakmát, nincsenek újoncok, egy olyan életkor piramissal van dolgunk, amely sokkal vastagabb fent, mint lent, vagyis előregedik a szakma, ugyanis nem látnak karrier lehetőségeket a fiatalok. A második dolog, egy strukturális egyensúlytalanságot látunk a kereslet tekintetében, a legénység tek, kereslet tekintetében, illetve a kínálat tekintetében. A Rajna régióban, ahol a, a forgalom 70%-a van, itt van a kínálat, de sajnos a kereslet Európa más részein keletkezik. Fontos ebben az irányelvben, hogy egy egységes teret szeretnénk létrehozni, ahol mindenki, aki ezt a szakmát választja, meg tudja találni a szakma gyakorlásának a lehetőségeit, akár a hierarchia legalján kezdve kapitányig vagyis egy olyan szakmai karrier lehetőséget kínálunk, amelyet Európa szerte ö, lehet kihasználni. Ez a legnagyobb előny ennek a javaslatnak. Köszönöm az előadónak a módosításokat. Ezek nagyon koherensek azzal a célkitűzéssel, hogy a munkaerő szabad mozgását elősegítsük, de van még egy konkrét téma, amit szeretnék felvenni, mégpedig amikor a technikai irányelvben, amit itt példának veszek, különbséget teszünk a navigációs zónák között, akkor itt különböző vízi feltételek, hajózási feltételekről beszélünk. Az egyes, a kettes, a hármas és a négyes zóna, illetve a rajnai zónák nagyon különbözőek, és a hajókat is másképp kell felépíteni, mert nagyon különbözőek a terhelések. Például a négyes zónában vastagabb tatra van szükség, vastagabb acélra van szükség. De minden személyzetnek ugyanarra a képzettségre van szüksége, függetlenül attól, hogy milyen zónában hajózik, és ezért fontos az, hogy a zónától független egységes rendszert hozzuk létre. Például, hogyha zónákra bontanánk le a rendszert, ez azt jelenteni, hogy az a professzionális hajó vezető, aki Hollandiában szerezte meg az engedélyt, Németországban vagy Franciaországban nem tudja vezetni a hajót, mert ott más feltételekről lenne szó, de ez ellenébe hatna az egységes szakmai piacnak, hiszen arra törekszünk, hogy Európában ezt egységesítsük. És ebből az okból azt mondtuk, hogy az acél, az acél vastagság az egy dolog, de a szakmai elismertség egységes legyen mindenki számára. Azok, akik csak egy korlátozott mértékben gyakorolják ezt a szakmát. Például, aki a déli csatornán született, nevelkedett és dolgozik, és semmilyen szándéka nincs arra, hogy az európai piacra bekerüljön, az ő számokra derogációkat rögzítünk, de egyébként nagyon fontos a többiek számára, hogy Európa szerte szabadságok legyen vagyis a fragmentációt elősegítő módosításokat nem támogatjuk, hiszen a munkaerő mozgásának a, mobilit, a munkaerő mobilitását szeretnénk elősegíteni. Ez a legfontosabb célunk, és szeretném elmondani, hogy ez egy olyan javaslat, amelynek az a célja, hogy egységesítsük azt, ami ma még felaprózott, fragmentált szituáció Európában. És még egy apróság, ami a gyakorlati eltültetési határidott időszakot illeti átmeneti időszakok is vannak, és nincs problémánk azzal, hogy ezeket meghosszabbítsuk, ezeket az átmeneti időszakokat, csak az a probléma ezzel, hogy ezáltal a pozitívumokat is késleltetjük, az előnyök kialakulását is késleltetjük, tehát ezt is, ezt is mérlegelnünk kell. Végül pedig ami a delegált jogi aktusok gyakorlati alkalmazását illeti, azt gondolom, hogy ez egy intézményi procedurális kérdés, úgyhogy ezben most nem mennék bele. Összefoglalva, köszönöm még egyszer az előadónak, aki egyértelműen nagyon jól bemutatta ezt a témát, és úgy tűnik, hogy nagyon is tudatában van, hogy miről van szó azt mérlegeljék, hogy valóban a fragmentációt szeretnék-e. Ezt kérem önöktől. Önök szerint tovább aprózzuk ezt a helyzetet? Szerintem inkább az egységes helyzet rendszere kellene törekedni. Köszönöm szépen a kommentárjukat. ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon érdekes az a jelentés is a témával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bezsanon asszony kívánne észrevételt tenni, vagy kérdést, a kérdésre válaszolni? Nagyon jól megértettem a zónák kérdését. Ez olyan, mintha egy mozdonyvezető nem léphetné át mondjuk a belga határt, mert arra nem lenne jogosítványa. Csak hát én a kishajókra gondoltam, amiket kikölcsönöz az ember. Én erről a célkitűzésről beszéltem nemzeti kivételekről, hogy, hogy ez, ez tényleg mindenki jegyezze meg, hogy erre szükség van. A franciáknak biztos, hogy szükségük van erre a nemzeti kivételre. Köszönöm szépen. Akkor a tízes pontot lezárhatjuk, és akkor visszatérhetünk a hetes napi rendi pontra az uniós jog alkalmazásának monitorozása, ellenőrzése, módosítások megvitatása. Hautala asszony, az előadó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 63 módosítót kaptunk, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezért. Most alkalmunk nyílik ezeket vagy ezeknek egy részét megvitatni. Azt mondanám, hogy összességében az idei jelentés tervezetre elég jó reakciók érkeztek. Az EU joganyag alkalmazásáról van szó a jelölt államokban, illetve társult államokban. Úgy érzem, hogy a legtöbben azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy több információra van szükségünk a bizottságtól az úgynevezett pilotprojektek esetében. Ezek időnként megelőzik, másrészt a e, e, jogsértési eljárás helyébe e, lépnek. Szeretnénk tudni, hogy a bizottság hogyan és milyen alapon szakítja félbe az eljárásokat adott esetben. A szubszidiaritásról is több információra lenne szükségünk többször volt erről szó a szakbizottsági üléseken, talán most ne ezt beszéljük meg. Az ECR módosítókat nyújtott be a nyitott, hatékony és elfogulatlan EU közigazgatás tárgyában. Most készen állnak ennek a visszavonására, mert az a frakcióvonaluk, hogy támogatják a rendeletet. Cvifka módosítói nagyon, Cvifka úr módosítói nagyon érdekesek a gold plating esetében, ugye a gold plating felesleges jogalkotási terhet jelent, nagyon fontos, hogy kialakuljon a kultúrája az EU jog átültetésnek. Nagyon fontos lenne, hogy explicit a tagállamok megmondják a közvéleménynek, hogy mi az, ami EU ihletette szöveg, és mi az, amit ők tettek hozzá. A 14-es módosító azt mondja, hogy a, emlékeztetni kell az alkalmazásról szóló jelentésekre, ez tényleg fontos. Aztán véleményeket várunk összesen nyolc szakbizottságtól. Azt hiszem, hogy hárman már felvették a kapcsolatot velünk. Ezek a parlamentnek a jogalkotással foglalkozó fő szakbizottságai, plusz a PETI szakbizottság, amely számára azért fontos ez, mert sok panaszos az EU jog alkalmazásával kapcsolatban nyújt be panaszt petíciót. Hiszen az Econ szakbizottság véleményében a szerepel egy felhívás, hogy a parlament struktúráltabban monitorozza az EU jog alkalmazását a jövőben, horizontális eh, jellegen. Nagyon sok eh, helyen felvetődött ez a gondolat, hogy struktúráltabban kellene elvégeznünk ezt a monitorozó, nyomon követő munkát, én hangsúlyoznám, hogy a Júri Szakbizottság kell, hogy kapja a koordináló szerepet, de persze nyilván nagyon fontos, hogy az összes többi jogalkotó szakbizottság elvégezze a munkáját, vegyen részt a feladat ellátásában. Az ECON szakbizottság véleménye úgy zárul, hogy standard, struktúrált folyamatot kell létrehozni a parlamentben, annak a monitorozására, hogy az egyes tagállamokban adott esetben miként nem hajtják végre az EU jogot. Úgy gondolom, hogy ez egy érdekes elképzelés, ezt megvitattam a vélemény szerzőjével is, viszont azt nem gondolom, hogy egészséges elképzelés lenne, hogy valamelyik másik biztos, bizottságnak létrejöjjön egy albizottság, ami az EU jogalkalmazásával foglalkozik. Tudom, hogy felvetődött ez, illetve hogy a bizottsági elnökök értekezetének a vezetőjét személyesen is érdekli. Úgy gondolom, hogy ebből mi szerepet vállalhatnánk, és struktúráltabb módon a többi szakbizottsággal karöltve elvégezhetnénk ezt a munkát. Minden esetre hatékonyabbá kell válnunk, és mindenképpen megpróbálok majd jó kompromisszumokat kialakítani, de még egyszer eh, kérném, hogy eh, eh, fogadják el, hogy a szubszidiaritással foglalkozó módosítók nem igazán tartoznak ide. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kaufmann asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány rövid kérdésem lenne, mivel a módosító indítványokban van néhány pont, amelyeket elképzelési szinten nagyon jónak találok, például a 14 és a 15-ös módosító van egy jobb előzetes felkészülésről van szó a tagállamokban, és ez fontos. Fontos ez az előkészítés, és az én jelentésem kapcsán is sokat beszéltünk az úgynevezett gold platingről, és fontos az, hogy itt is eh, jobb legyen az ex post megjelölések színvonala, hiszen itt nem feltétlenül függ ez a kérdés össze az Európai Uniós jogalkotási folyamatokkal. És fontos azoknak a módosítóknak is a figyelembevétele, amelyek arra koncentrálnak, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlament együttműködését kell erősíteni, illetve Hotala asszony kiemelte az imént, az, hogy mennyire fontosak a vélemények összeállításai az, a bizottság éves jelentéseivel kapcsolatban a jelölt, tagjelölt, csatlakozási jelölt országok és a társult országok kapcsán. Egy pontban teljes mértékben egyetértek az előadó kolléganővel, a szubszidiaritással kapcsolatos módosítóban engem is nagyon meglepett ez a módosító, hiszen a szubszidiaritás kérdése egyértelműen fontos téma, és erről nagyon gyakran beszélünk intenzíven, de azt hiszem, hogy itt a jelentés tárgya teljesen más. Itt egy gyakorlati alkalmazásról van szó, az európai jog gyakorlati alkalmazásáról, és itt semmi keresni valója a szubszidiaritás kérdésének, úgyhogy ezt egyszerűen hagyjuk ki innen, egyszerűen nem tartozik ide ez a kérdés. 2015-ben volt egy szubszidiaritási jelentésünk, ez lesz a jövőben is, itt erre esetleg ki lehet térni. Egyébként egyként pedig köszönöm a kompromisszumos javaslatokat, és köszönöm szépen a kiváló együttműködést. Uh, thank you, Mr. Zviefka. Köszönöm szépen. Vievska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakoznék a köszönetmondó szavakhoz. Hotala asszonyt minden elismerés megilleti a jelentés összeállítása kapcsán, és a módosítók száma rendkívül nagy. De ez Neri asszony el minket, ennél rosszabb helyzetünk is volt, nyilván ezt is meg fogjuk tudni oldani. Különösen azért, mert az előadó asszony is elmondta, hogy számos módosító egyáltalán semmilyen összefüggésben nincs is a jelentéssel. Én személy szerint nagy súlyt helyeznék arra, hogy megfelelő legyen a hozzáállás, a megközelítés a tagállamokban az Európai Nős jog gyakorlati alkalmazása kapcsán. Az úgynevezett gold plating valóban fontos kérdés szintén. Ez egy olyan kógolyó, amit folyamatosan görgetünk magunk előtt évről évre, és véleményem szerint ez nem is meglepő. Nem meglepő az, hogy ez a jelentés talán tovább gyűrűző hatással bírhat, illetve ebben reménykedem is, de talán még szorosabban együtt kellene működnünk az Európai Bizottsággal. Természetesen el lehet végezni az értékelő munkát, azonban a közvetlen gyakorlati alkalmazási folyamat a tagállamokban inkább a bizottságnak van erre rálátása, erre az egész folyamatra, és ők fogják tudni megmondani azt, hogy mi lesz ennek az eszköznek a sorsa az egyes tagállamokban. Hogyha nem történik meg a gyakorlati alkalmazás, akkor mi lesz ennek a következménye? Ez például az instrukciók szempontjából is fontos, fontos az, hogy ami az elején jó elképzelés volt, a gyakorlatban gyakran megnehezedik, hogyha még további elemek és bejönnek a képbe. És ezt nem szabad megengednünk, ezen el kellene gondolkodnunk, és az egyes tagállamokban nem is így, így kellene ezeket nyilvánosságra hozni, ezeket az instrukciókat, vagyis ne legyen egy ilyen második fonal. Egyrészt persze fontos az, hogy az Európai Uniónak mi a szándéka, de ne legyen egy második vonal, hogy az egyes tagállamok még ehhez képest mit szeretnének, hiszen itt az interpretáció előtt is tá, széles kaput nyitunk, és itt nagyon fontos irányváltásokra is sor kerülhet. Megpróbáljuk megtalálni a kompromisszumot, és végső soron Hotala asszonynak segítünk a jelentés összeállításában. Köszönöm szépen senki más nem kért szót. Ilyen formában le is zárhatjuk ezt a pontot. Kedves kollégák, az a helyzet, hogy nagyon komoly az idő nyomása, kiszaladtunk az időből, ezért engedelmükkel a 12-es és a 9-es pontot elhalasztjuk. És most pedig a 28-as pont következik. biztosok érdekeltségi nyilatkozatai. És meg is adnám a szót Pascal Duhannak. Tessék. Szí. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok úgy hozzászólni, hogy segítsek a kiváló szakbizottságoknak abban, hogy letolgozzák a hiányzó időt. Figyelembe véve azt, hogy kiváló munka született a titkárság részéről, illetve az AFKO szakbizottság részéről már a korábbiakban plenárison megszülettek a különböző állásfoglalásaink, és mindennek a fényében úgy vélem, hogy az Európai Parlamentben egy olyan álláspontra juthatunk, amely teljesen konszenzuális. Nem szeretnék visszatérni azon nehézségekre, amelyekkel szembesültünk korábban, akkor, amikor az első fázisban felmerült az a kérdés, hogy a szakbizottságunknak mi lesz a szerepe, akkor, amikor megvizsgáljuk, mert nem többről van szó, azt, hogy milyen fajta vagyonbevallási nyilatkozatot kell tenniük, érdekeltségi nyilatkozatokat kell tenniük a, szak, a, a bizottsági jelölteknek. Ebben erről dolgoztunk az Átkosan Bizottságból Megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket, és nagyjából egyeségre jutottunk. Most arra törekedtünk, hogy megpróbáljuk, tehát megpróbáljuk össze hang, összhangot teremteni a vagyon bevallásokat, amik a személyi vagyon bevallások, ugye a tekintetben fontos ez, hogy mi történik akkor, amikor ezeket beterjesztik, beadják, és mi történik akkor, amikor már kinevezése kerülnek a biztosok. Tehát itt olyan, olyan nyilatkozatokról van szó, és a lényege a kérdésnek itt rejlik, nevezetesen. Ugye a biztosok megkaphatnak adott esetben egy bizonyos ö, portfóliót. Na most a portfólió nem biztos, hogy összhangban lesz a nyilatkozataik, már mint olyan értelemben, hogy összeférhetetlenségek lehetnek, tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen összeférhetetlenség adódhat. Nem a mi feladatunk ugyanis, hogy döntsünk arról, hogy mennyire szakképesek, szakképzettek az adott biztos jelöltek. Ezt a az Európai Bizottságnak kell elvégeznie. Illetve nem a feladatunk nekünk az, mert hogy ez felmerült, és ezt fel is róták nekem akkor, amikor elkezdtem ezen dolgozni, sajnálatos a dolog. Szóval mi nem vagyunk egy bíróság, mi nem azt kaptuk feladatul, hogy ítélkezzünk a jelöltek felett. A mi feladatunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e adott esetben összeférhetetlenségi kockázat, vagy sincs a jelöltek tekintetében. Tehát erre kell koncentrálnunk, ezen kell együttesen dolgoznunk, és meggyőződésem, hogy ezt kellő okossággal fogjuk tudni véghez vinni, tenni, és teljes mértékben nyitottak a füleim, hogy meghallgassam a javaslatait a kollégáknak, akik már most szeretnének a e témához hozzászólni. Mindenkit megnyugtatnék, nem arról van szó, az én esetemben semmiképpen nem arról van szó, hogy hogy akár ügyészként, akár bíróként lépjek fel e témában, sem a, a szakbizottságban, sem a bizottságnál, sem pedig bármilyen más fórumon. Ezt külön ki szerettem volna emelni. Thank you, Mr. Kavada. Köszönöm szépen, Kavada úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretném támogatni azt, amit Duran úr említett. Emlékeztetnék arra, hogy két akadályba ütköztünk, a legutóbbi ciklus elején azt kérik tőlünk, hogy hagyjuk jóvá a tagállami biztosjelöléseket. Nyilván nem értek ezzel egyet, hogy ezt megváltoztassuk, de ugyanakkor a nyilatkozatok valóságtartalmának nem tudunk utána nézni, meg kell bíznunk a papírban, és ez kétszer is nagyon kellemetlen helyzetbe hozott bennünket. A második dolog, és itt nagyon támogatom Düran urat, hogyha nem vagyunk bíróság, és nem, tudunk, nem tudjuk ellenőrizni a nyilatkozatok valóságtartalmát, legalább a az érdekütközéseket el kell kerülnünk 2014-ben, ugyanis kellemetlen helyzetbe kerültünk. Mindenki tudja, hogy melyik biztos jelöléséről volt szó, a tagállamok eléggé bíráltak bennünket, hogy bölcsen kell eljárnunk, ahogy Düran úr is javasolta. Köszönöm, elnök úr. Regner asszony. Köszönöm szépen. Rövidre fogom. Azt hiszem, hogy Durand úr és Kavada úr mindent nagyon jól összefoglalt. A bizottsági iránymutatások kapcsán a kommentárt nagyon pontosan elolvastam. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alapot képez majd a munkánkhoz, ez a szöveg. Természetesen nem vagyunk vizsgálóbizottság, nem fogunk széles körű vizsgálatokat végezni, nem vagyunk bírók sem, azonban a mi perspektívánk nem csak formális, nem csak helyesírási hibákat fogunk kiavítani, hogy ilyen élesen fogalmazzak, hanem a mi perspektívánk ennél mindenképpen szélesebb, és azt hiszem, hogy ez a jelenlegi megfogalmazás is pontosan ezt támasztja alá, úgyhogy egyetértem, egyetértek önökkel, de szerettem valamit hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más nem kéri a szót. Rendben akkor lezárhatjuk a 28-as pont tárgyalását, és a 13-as és 15-ös pont következik. A felhatalmazáson alapuló aktusok monitorozása és a végrehajtó aktusok. Kaufmann asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, ez rövid lesz. Részünkről a kollégák részéről nincsenek problémák, ellenvetések, minden rendben van. Ennyi. Azt hiszem, hogy Kaufmann az, hogy nagyon kiváló példa volt arra, hogy hogyan kell a további felszólalóknak felszólalni. Köszönöm szépen. Nos, a többi napirendi pontot zártulés keretében tárgyaljuk meg, úgyhogy kérem mindenkit, hogy távozzon a teremből, akinek nincs jog a zárt körülüléseken részt venni.